dat was in Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Elkezdjük az ülésünket. Tutto primo punto all'ordine del giorno riguarda la... A fogadjuk el elsőként a napi rendet. A kiadott anyag szerint, amennyiben nincsen észrevétel, akkor a napi fogadottnak veszem. A napi rendünket tehát a jelen állapotában fogjuk majd végig eh, tárgyalni, és rátérek az elnöki közleményekre. Először is a holnapi nappal kapcsolatban az ITRE szakbizottság az 5G3 teremben tartja majd az ülését. Tehát ne hagyják itt az ülésteremben a dokumentumokat, mert ez csak mára szól. Ez az elhelyezkedés. Azután emlékeztetnék arra, hogy december másodikán, jövő hétfőn 15 órától 18.30-ig Brüsszelben, a Jan 2Q2-ben együttesülést tartunk az Envivel. Az energetikai és éghajlatváltozási csomaggal kapcsolatban. Tovább emlékeztetném Önöket arra is, hogy a rákövetkező hétfőn, december 9-én Strasbourgban az ülésünk 19 órától 21 óráig kerül majd sorra a VIK 200-as teremben. Ez az ITRE rendkívüli ülése lesz. Nos, miközben tanulmányozzuk a napi rendű pontjainkat, az NR 300 kapcsán az Európai Energetikai Program kapcsán meghallgatást tartunk. Ez fog most elkezdődni. Az energetikai ágazat megújítása, megújulása a témakörünk. Örömmel köszöntjük az újonnan érkezetteket, és az ITRE nevében köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Rátérve akkor az ülésünk szerkezetére, illetve az eljárásra. Szeretném hangsúlyozni, hogy pontosan 11-kor véget is vetünk a meghallgatásnak, tehát a felszólalásokat, illetve észrevételeket kérem, hogy úgy tervezzék, hogy 11-kor keményen be kell fejeznünk. Szeretnénk úgy általában, hogyha mindenki kellő hozzászólási időt kaphatna igény szerint, de menet közben kiderül majd, hogy hányan szeretnének hozzászólni. Három részben szerveztük a meghallgatást. Az elsőben az energetika, a NER 300-as program lesz a témánk. A második rész pedig a NER 300 a kapcsolatos tapasztalatok és végül az utolsó részben az ebből a programból fakadó lehetőségekkel foglalkozunk. Minden további nélkül 10 percre meg is adom a szót első előadónknak. Delgado Rosa úr még nem érkezett meg egyébként, ő képviseli ezt a témát, illetve hát ő volt a, az ütemezés szerint az első előadónk. Úgyhogy amennyiben nem érkezik meg, de közben éppen befutott, már majdnem átadtam a szót a következő előadónak, úgyhogy akkor az övé lesz most a szó. Következik tehát Umberto Delgado Róza úr, aki 10 percben mondhatja el a mondandóját. Thank you. My apologies for this delay, wrong room. Köszönöm szépen, sajnálom ezt a késedelmet. Rossz terembe mentem, de nagyon örülök, hogy üdvözöltem Önöket. Néhány szót szeretnék szólni a NER 300-as programról. Tehát miről is szeretnék beszélni? Hát arról, amire megkérted, tehát a NER 300-as programról, illetve az Európai Energiaügyi Gazdaságélénkítő programról jelent. Én a székhalat védelmi főigazgatóságot képviselem az új technológiákkal foglalkozunk itt, különösen a NER 300 programmal, és éppen ezért erre fogok koncentrálni elsősorban az előadásomban. Hát először is emlékezzünk vissza arra, hogy miről is van itt szó. A NER 300-os program pénzügyi támogatás nyújt a különösen innovatív, megújuló energiákkal és a széndiokszid leválasztás és megkötéssel kapcsolatos demonstrációs projekteknek. Ez a legnagyobb ilyen típusú világszintű program, amely a szénszegény energiademonstrációs projekteket támogatja. És hogyan is? szerez erre pénzt? Hát 300 millió kibocsátási egység eladásából finanszírozza az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerének új belépők számára fenntartott tartalékát. A 200 millió kibocsátási egység első körben történő értékesítéséből 1,5 eh, milliárd euró bevételünk származott. Igen, ez természetesen kapcsolódik ahhoz is, hogy éppen milyenek a kibocsátási egységek árfolyamai. Aztán az Európai Energiaügyi Gazdaság Jelenkítő Program szintén pénzügyi támogatást nyújt, méghozzá különösen stratégiai jelentőséggel bír a projektek szemere három területen. Ide tartozik a széndiokszid leválasztás és megkötés, aztán a megújulók eh, részén a tengeri energia eh, termelést és eh, és ez mindenképpen segít bennünket abban, hogy az energiaügy és klímaváltozással kapcsolatos céljainkat elérjük, és hát az energiállátás biztonságát és diversifikációját is segíti ezt, e, illetve a zöggenőmentes működését az energia belső piacának, és a szüvegházhatású gázok csökkentését szolgálja ez. Először is a tengeri szélenergia és a CCS demonstrációs projektek kófinanszírozásában vesznek részt ezek a programok. A különböző megújulókkal foglalkozó innovatív technológiáknak is támogatás nyújt gáz és az elektromos energiahálózatok tekintetén is. Hogyha összekötik a NER 300-as és az EPR finanszírozást, akkor ez azt jelenti, hogy a NER 300-as finanszírozást csökkentjük a gazdasági élegítő programból származott támogatás összegével, de valójában nem léteznek olyan projektek, amelyeket mindkét programból finanszíroznának. Aztán nézzük meg, hogy a, eddig milyen eredményeiket eredmények tudunk felmutatni az első pályázati felhívási fordulóban. December 2012-ben több mint 1,2 milliárd eurót osztott ki az Európai Bizottság 23 különösen innovatív, megújuló energiával foglalkozó demonstrációs projektnek. Hát itt nagyon széles volt a technológiai paletta, a bioenergia, a bioüzemanyagokkal foglalkozó projektek, a koncentrált napenergiás melyek, a geotermikus energia, a szél, az óceáni árapály és az intelligens hálózatok is támogatásban részesültek 16 uniós tagállamban. Hát hogyan is választottuk ki ezeket a projekteket? Hát, bizonyítaniuk kellett, hogy nagyon költséghatékonyan kívánják a NER 300-as támogatást felhasználni, technikailag megbízható, robusztus megoldást kínálnak, és hát természetesen a támogathatósági kritériumoknak is eleget kellett tenniük. Ez pedig azt is jelentett, hogy valóban innovatív technológiáról kellett, hogy szó legyen, amelyeket tovább lehet még fejleszteni is. A CCS projektek megjelentek-e? Hát az első öm, pályázati körben egyetlen egy projekt sem pályázott támogatás ezen a területen, hogy miért is? Hát lettek volna ilyen projektek, és a támogatatossági kritériumok meg is feleltek, robosztosak voltak, innovatívak voltak, de a tagállami megerősítés mégsem tudott megtörténni, különböző okoknál fogva. Először és voltak olyan projektek, amelyek technológiailag még nem voltak elég kiforrottak, az engedélyezési folyamat nem zárult le, de az alapvető probléma az a finanszírozási hiányosságokban rejlett. És akkor rá is térek erre részletesebben, hogy most egy kicsit engedjék meg, hogy a ccs részletesebben is beszéljen. Ezt ugye döntő fontosságúnak ítéljük meg a céljaink elérésében, de világszerte problémákkal küzd a CCS technológia. Elsősorban a gazdasági okok hátráltatják ezt. Itt ugye üzleti megközelítést kell alkalmazni, és Európában nagyon alacsony a szén ára, és hát nyilvánvalóan ez szerepet játszik abban, hogy ösztön, ösztönziek-e az innovációt, vagy sem különösen a CCS technológiák területén. Tehát jelenleg nem igazán ösztönzik a körülmények az ilyen irányú beruházásokat, és ha magasabbak lennének a szénárfolyamok, akkor nyilvánvalóan az innováció és a beruházás nagyobb ösztönzést kapna. Természetesen megpróbáltunk tenni az ellen, hogy kibocsátási egységek elárasszák a piacot alacsony áron. És annyi mondjam el önöknek, hogy nem régiben eh, Varsóban részletem a, a szén és éghajlatváltozási konferencián, és hát az üzenetet úgy tudjuk eh, összefoglalni, hogy túl sok a foszilis üzemanyag erőforrás a világon ahhoz, hogy ezt mind a légkörbe eregethessük. Éppen ezért itt tennünk kell ezzel. ellen. Van, akik azt mondják, hogy itt hatékonyabban lehetne még elé, eljárni, a CCS pedig egy kulcsfontosságú technológia lehet ebben. Sokat beszéltünk a technológiai perspektívákról, de ezen kívül sokan szerették volna, hogy a közféra is finanszírozza az ilyen irányú projekteket, de ugyanígy például a széndiokszid csővezeték hálózat képítését is, eh, és itt általában a kormányok azok, akik nem kívánják ezt finanszírozni. A, és hát a közvélemény, a közérdek sem áll feltétlenül ezen projektek mögött, és ugyanakkor ha azt látjuk, hogy a lobby tevékenység is gyenge, és mindenki inkább arra vár, hogy állami támogatással épüljenek meg például a csővezetékek, akkor ez nehézséget okozhat. És hogyha a NER 300-as program nem támogat CCS projekteket, az nem a NER 300-as program hibája, legalábbis mi így látjuk, hanem itt egész egyszerűen arra van szó, hogy az üzleti alapú megközelítés ebbe az irányba vitte el a CCS eh, technológiákat. De ezen kívül vannak azért sikertörténetek is. Szeretném önökkel megosztani eh, eh, további tapasztalataimat is. Beszélnék a NER 300 által elsőként támogatott projektről, egy olasz projektről van szó, BEST projektnek hívják ezt. 2013-ban lépett működésbe, ez egy második generációs bioenergia projekt, 28 millió eurós támogatásban részesült ez a projekt. Ez az alacsony színvonalú lignocellulóz biomassa átalakítását végzik itt, méghozzá magas színvonalú etanollá alakítják ezt át. Itt, itt meg is mutatták nekünk, hogy milyen szalmából készült ez az etanol, és itt nem például rist használnak fel, vagy más élelmiszert. Nagy figyelmet is kapott, ez egy önállátó energia termelés szempontjából nagyon hatékony üzemanyagként is használható ez az etanol, ezért nagyon-nagyon büszke voltam arra, hogy a NER 300-as program támogatta ezt a projektet. Aztán a második projekt, amely 2014-ben kezdi meg működését, az a német Verbiostro, Verbiostro projekt, ez is egy biomasz projekt, Uckermark régióban, Németországban biogázt állítanak elő, 7 70 ezer tonna szalmát használnak fel évente erre. Itt valódi földgázról van szó, ezt, és be is táplálják ezt majd a gázvezetékekbe, és 22 milliós támogatásban részesült ez a projekt. Tehát, ha megnézzük, hogy a NER 300-as program hogyan járult hozzá az innováció támogatásához, a zöld nevekedéshez, és a munkáteremtéshez, hát azt látjuk, hogy a kereskedelmi forgalomba hozatal előtti nehézségek leküzdését támogatja a NER 300-as program, tehát ezeket a különböző technológiai problémákat segít leküzdeni, amelyek ebben a fázisban fellépnek, így csökkennek a költségek, a, csökkentjük a kockázatokat, a tudás a kapcsolatos akadályokat és segítjük leküzdeni. 1,2 milliárd eurót osztottunk ki az első fordulóban, és ez tőkeltételi hatással még további 2 milliárd eurót mozgósított a magánszférából származó beruházások révén, tehát ez 3,2 milliárd eurót jelent, és és hát 10 teravat óra energia termelését támogatok ezzel, ez kb. 1 millió autó üzemanyag fogyasztását jelenti egy évben, és hát ezzel segítjük a beruházásokat, az innovációt ösztönözzük, és hát segítjük azt, hogy a zöld növekedés megvalósuljon. Tehát dióhelyben azt mondhatjuk, a NER 300-as program igencsak sikeres. Sajnos a CCS tekintetében nem voltunk szerencsések, de lesz egy második pályázati forduló, 2014. júniusában születik majd döntés, egyetlen egy CCS projekt pályázat, egy brit projektről van szó, de hogyha az sikeresnek bizonyul, akkor tudjuk ezt is majd támogatni, és akkor lesz egy NER 300 által támogatott CCS projektünk is, tehát mondhatjuk, hogy az egyik konkrét kézzelfogható eredménye a NER 300-as program ennek a, az energiaügyi programnak, és hát, hogyha szeretnék ezt tovább folytatni, a NER 300 ost akkor ez még további értékesre van szükség, de megvizsgálhatjuk azt, hogy a jövőben hasonló program, hasonló folyamatokat kívánunk-e még fenntartani. Köszönjük szépen a figyelmet! Bene, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az ismertetőt. Delgado Rosa úr a következő lépés a meghallgatásban a kérdések, illetve a válaszok ideje. 20 perc áll erre rendelkezésre. Káncsán úr kérte a szót, úgyhogy megadom. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadást, és egy kérdésem van, ezt szeretném most feltenni. A konkrét kérdésem, sokat beszélünk, illetve hallhatunk megújuló energiaforrásokról, és ez nagyon helyes így. De akkor, hogyha az egész lehetőséget kihasználnánk, és mindez bekerülne az energiaellátásba, akkor felmerül a következő probléma, hogy hogyan tudjuk ezt kihasználni, hiszen nagyon sok kárba vész az elérhető energiából. Az lenne a lényeg, hogy hogyan tudjuk a kihasználatlan mennyiséget kiaknázni. Tehát vannak felesleges energiáink, csak nem tudjuk időben hasznosítani őket. Hogyan tudnánk tárolni, illetve felhasználni őket. Arról szeretnék bővebben hallani öntől, hogyha lehetséges, hogy az energiatárolás területén hogy állunk. Hogy ne pocsékoljuk el, ne veszen kárba a befektetett energia. Létezik ma erre megoldás? Hogy tudjuk kezelni ezt a problémakört? Számos megoldásról hallhattunk, illetve a velük összefüggő problémákról is, és valójában nem látom át, hogy hol tartunk. Én ezt rendkívül érdekesnek találom. Úgy gondolom, hogy célszerű lenne megoldásra törekedni, az sokat segítene. Elnök, Prodi úr, tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon általános, széles értelemben tárgyalható problémakör. A jelenlegi tervek alapján én a CCS-t nem tartom megfelelő megoldásnak. Egyszerűen egy kerülő stratégia ami lehetővé teszi, hogy erre hivatkozva tovább fogyasszuk a szénkészleteket, mint hogyha mi sem történt volna. Tehát én úgy gondolom, hogy ki kéne alakítani egy olyan rendszert, amelynek konkrétan az a célja, hogy tárolja, megkösse a szén alapú energiát, illetve szén felhasználással előállított energiát, legyen szó égetőművekről, vagy másféle megoldásról, de a szénhidrogén, illetve a biomassa és a bioüzemanyag felhasználás azt kellene, hogy célozza, hogy ebből gáz állapoton keresztül tudjunk előállítani energiát oxigénnel vagy hidrogénnel. Más gáztípusok esetében nem merül fel ilyen nagymértékű kibocsátási probléma, tehát a lényeg az lenne, hogy oxigén, illetve hidrogén és ne széndiokszid kerüljön a levegőbe. Van-e ilyen megoldás, van-e ilyen rendszer? Én úgy gondolom, hogy a hagyományos égetőműveket nem lehet ezzel kiegészíteni, ahogyan a jelenlegi tervek javasolnak. És persze ebből fakad egy probléma. Hogyan lehetne optimalizálni az energiafelhasználást? Az optimalizációt csak úgy tudjuk elérni, hogy az elosztó hálózatokat hatékonyabbá tesszük. Tehát magas feszültségű elektromos hálózatra lenne szükség, aztán a szén energia, vízenergia hasznosítására. Mindezt be kellene táplálnunk a rendszerbe, hogy a lehető leghatékonyabban minden elérhető energiát hasznosítsunk. És a cél az persze, hogy a fogyasztási igényeket minél tovább ki tudjuk elégíteni ilyen megoldással. Ez kellene, hogy legyen az első szakasz, és aztán meg kellene találni a tárolásnak a további lehetőségeit. Például a víz tározóba szivattyúzásával tudjuk tárolni az energiát. Davis óra következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A NER 300 egyik módosítójának én voltam a szerzője 2008-ban, és én voltam a CCS témakör előadója itt a parlament részéről. Tehát szeretnék egy kis háttérképet adni, úgyhogy a türelmüket kérem még ezt megteszem, David Hone, a Shell éghajlatváltozási szakértője segítette ezt a folyamatot. Evrol eh, doyle együtt dolgoztunk ezen. Ez a 2008-as eh, kereskedelmi mechanizmus előkészítése volt, és a kormányfők, illetve államfők elhatározás alapján az volt a cél, hogy 12 széndiokszid lekötő projektet tudjunk létrehozni 2015-ig, tehát megfogalmazódott a szép szándék, de pénzek nem követték, úgyhogy ezért tartunk itt. Tehát eredetileg NER 600-ról volt szó, amikor én a módosítomat benyújtottam, és ebből lett a 300. Először 500 volt, aztán a bizottság nem igazán támogatott bennünket, a tanácsban komoly vita övezte a kérdést, és a bizottság pedig nem volt egyáltalán lelkes. De persze a késői megtérőket is örömmel fogadjuk, és aztán végül ebből lett az a NER 300, amit én mellesleg NER-nek szoktam angolul betűzni, mert a NER angolul nem hangzik jól, ez pejoratív. Legyen szó CCS-ről, vagy pedig megújuló energiaforrásokról. Számos tagállam a CCS-t ellenezte, illetve nem látott benne fantáziát, vagy a maga számára hasznot, és ezért nem értettek egyet ezzel. De Claude Termész, illetve mások megfogalmazták, hogy a megújuló energiaforrásokban igenis vannak lehetőségek, úgyhogy a NER ügyben mégiscsak kibontakozott valamiféle megegyezés a bizottsággal, hogy azt mondtuk, hogy a megújuló energiaforrások kapják majd a jövőben a finanszírozást, a lehetőséget, és a széndiokszid megkötés, a CCS az nem fog igazán elindulni. És aztán jött a szénárzuhanás, úgy gondoltuk eredetileg, hogy 9 milliárd eurót tudunk ebből kitermelni. 6 milliárdra nem is gondoltam, és már nem is ott tartunk. Most kettő, kettő és fél lehet belőle maximum, mert annyira megzuhantak a szénárak. És a kritikám kettős. Először is, miért kellett ennyi idő ehhez? A kormányfők a NER 300-at 2008. decemberében már jóvá hagyták, és 2012 év végéig kellett várni, hogy az eredmények mutatkozzanak. Tehát az Uniónak négy évébe telt, hogy a finanszírozást mögé tegye ennek a rendszernek. Tehát közben a CCS megújuló energiaforrások kérdése közben rendeződött, hát a kínaiak csettintenek egyet, és megépülnek a projektek, mi pedig négy évet vacakolunk ilyen apróságokkal. Tehát időt veszítünk, meg kell találni a gyorsítás lehetőségét. A második aggodalmam hogy rugalmatlan ez a mechanizmus. Azért is tartott ilyen hosszú ideig, mert több év kellett ahhoz, hogy a szabályokat megalkossuk, hogy mi lenne a rendszernek a szabályzata. És ezért rugalmatlan. Ez nem a bizottság hibája, hiszen a tagállamok is nagyon nagy részt eh, kell, hogy vállaljanak a felelősségből a hazám az Egyesült Királyság is, de összességében nem vették figyelembe azt, hogy a magánbefektetők milyen elvárásokkal eh, jönnének eh, ilyen együttműködésbe. És aztán az államháztartás, eh, illetve a költségvetési garanciák, a közpénzek hogyan vonhatók be, tehát ezeket is tisztázni kellett. Nem könnyű, persze. Különösen, hogy ott vannak a könyvvizsgálók, az ellenőrök, akik szeretnék rendszeresen ellenőrizni, hogy a közpénzeket hatékonyan használjuk-e fel. De úgy gondolom, hogy bár a bizottság erre nem tett javaslatot, a CCS-re, innovációra kellene, hogy egy új keretet alkossunk. Amennyiben egy innovációs alap létrejön ezen a területen, akkor úgy gondolom, hogy gyorsabban, eredményesebben kellene végrehajtani a NER 300-hoz képest. Elnök, köszönöm szépen. Davis úr az imént elmondottakat. Az Envi szakbizottságot eh, képviselte, tehát ezért is adtam plusz időt. Hübner asszony. Sam program jest... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A program maga nagyon jó, és várhatóan valóban hozzáadott értéket eh, hoz létre, de amit a nagyra becsült tanult kollégám mondott, az igen csak aggasztó. Hat CCS projekt eh, volt 2008-ban, és nem tudjuk, hogy eh, mi lesz velük, hiszen csak egy példa van most az Egyesült Királyságban. Kérdésem tehát viszonylag egyszerű, és a következő. Lengyelországban is lett volna egy CCS projekt, Buhatovban eh, a kapcsolt hőtermelésű üzemben hogy állnak a, a dolgok. Vannak szakértők, akik azt mondják, hogy ez a módszer egyáltalán nem biztonságos, van, aki azt állítja, hogy például a régi bányákban a széndiokszid tárolás veszélyes lehet, főként ipari területeken. Igen, milyen újságcikkeket olvastam, ezért ne nevessenek ki. Szeretném tudni, hogy ez igaz-e, avagy sem. Ezeket a projekteket esetleg azért vonták vissza, mert ezek a helyszínek közelettek volna városokhoz, is területekhez. Több cikkben azt is olvashattuk, e, e, és nem tűnik logikusnak, de vannak olyan cikkek, amelyek arról beszélnek, hogy veszélyes ez a technológia, Tehát, hogy áll ez a technológia, hogy áll a kutatás, illetve a vegyiparban a széndiokszid felhasználás hogyan alakul. Egyelőre ugyanis úgy tűnik számomra, hogy fenntartató életképes módszer nem létezik arra, hogy a vegyiparban használjuk fel az óriási mennyiségű széndiokszidot. Köszönöm. Grazie. E la parola... Köszönöm. Herzog asszony szó. Eh, eh, Köszönöm, elnök asszony. Delgado úr, abban reménykedtünk, hogy az Európai Bizottság jobban eh, elmagyarázná az európai hozzáadott értéket. Amikor 2008-ban szavaztunk a NER 300-ról, akkor mindannyian eltökéletek voltunk, hogy ez a vállaltuk, hogy ez a pénzügyi támogatás azt a cél szolgálja, hogy ezeket a szakpolitikákat, tehát azok megvalósulását felgyorsítsuk. Ezért arra szeretnék önöktől választ és magyarázatot kapni, hogy önök hol látják a hozzáadott értéket, Úgy érezzük, hogy az időveszteség miatt a lelkesedés is alább hagyott. Milyen hozzáadott értéket generált ez a projekt? Egyes kollégák kritikusak, mert a CCS projektek közül mindössze egy van végrehajtás alatt, megvalósulás alatt. Így nagyon nehéz így tehát a kollégák számára bebizonyítani, hogy a CCS projektnek, programnak van értelme, és igazi alternatívája nincsen, hogyha a széndiokszidot ki akarjuk vonni a légkörből. Tehát erre kérek magyarázatot és választ, hogy hol az európai hozzáadott érték, és ha nincs, akkor hová tűnt, hová párolgott. Hogyha nincsenek más hozzászólók, akkor visszaadom a szót Delgado Róza úrnak, hogy reagáljon a felvetett kérdésekre, és e, esetekben kritikus megjegyzésekre. Thank you very much. Let me try to pick all questions and to be all... Megpróbálok minden kérdésre válaszolni még hozzá időben. Először is ugye a tárolás kérdése merült fel, hogy a megújuló energia nem mindig áll rendelkezésünkre, amikor szükségünk lenne rá, ez valóban problémát jelent, de hát ez mindenképpen megoldható ez a probléma. Hogyha hosszú távra a hosszú távú jövőre tervezünk, akkor az egyetlen fenntartható energiaforrásunk a megújuló energiák lesznek, de szerencsére nagyon sokféle megújuló energiaforrással rendelkezünk, és számos egymás kiegészítő ilyen forrás is van. Például gondolunk a víz és a szélenergia, amely egymás kiegészítően, szivattyú rendszeren keresztül kiegészítően használható. Aztán uh, éjszak általában több szél fúj, vagy erősebb a szélnappal, meg ugye ott a napsütés, ezek is kiegészítik egymást energiaforrásként. Aztán az intelligens hálózatokat, szuperhálózatokat is ki kell építenünk, hogy, hogy valóban oda tudjuk vinni mindig az energiát, ahol arra szükség van, akkor, amikor szükség van, arra is tároljuk a felesleget. Természetesen nem tudunk egyik napról a másikra fosszilis erőforrásokra át térni. Ez egy jelentős probléma, de nem megoldhatatlan probléma, és már dolgozunk is a megoldáson. Aztán a CCS, hogy megfelelő megközelítése ez vagy sem, hát ezt nehéz megválaszolni, hogyha azt mondjuk, hogy szénmentesítsünk, és, és ne is használjuk, ezt is megértem, de aztán ugye eh, energiát is veszítünk azzal, hogyha elégetjük. Itt nagyon sokféle érvelés van, ezeket mind megértem, de a, a, valójában a CCS az átmeneti időszakban rendkívül jelentőséggel uh, bír. Nem használhatjuk fel az összes foszilis erőforrásunkat, de amit felhasználunk, azt nem lehet egyszerűen aztán a légkörbe pumpálni. Tehát eh, itt ezt a földön kell tartanunk, és a CCS eh, minden elemzés azt mutatja, hogy szükséges ennek megoldásában. Ezt össze lehet kapcsolni a biomasszá termeléssel még akár a légkörből is ki tudnánk vonni széndiokszidot, és aztán a föld felszínen vagy alatt a tárolhatnánk. Tehát itt is kiegészítő alkalmazásokra is megfelelő a CCS. Aztán, ami a szuperhálózatokra is szükség van, az energia problémát csak akkor tudjuk megoldani, hogyha párhuzamosan több megoldási útvonalat is követünk, nem lehet csak a hálózatok vagy csak a megújulókkal sikert elérni. Aztán Davis úr szólt a NER 300-as programról, természetesen először, akik először ezt CCS programként látták, azok most nem tartják sikeresnek a NER 300-as programot, hiszen nem azt támogatja. Én akkoriban nem dolgoztam a bizottságban, nem tudom, hogy lelkes volt-e vagy sem, ebben az irányba akartam menni a bizottság vagy sem, de a, a, a tagállamokkal folytatott viták sem engedték volna azt, hogy a CCS irányába menjen kizárólagosan a NER 300-as program. Tehát itt a megújuló energiaforrásokat is be kellett vonni a programba, de jelenleg ugye az innovatív megújulókra és a CCS is koncentrál a, a program. Sajnálom, az első pályázati körben csak megújulók projekteket tudtunk támogatni, de a CCS esetében is egyértelmű a hozzáadott érték, és a bizottság ezt így látja. De a továbbfejlesztett bioüzemanyag technológiákat is tudjuk támogatni a NER 300-on keresztül, például Piemont ti projekt már is kereskedelmi forgalomba hozható technológiát mutat fel, nagyon sok hasonló erőművet lehet majd remélhetőleg így kiépíteni, és a megőrülő energiaforrások nagyon sok új munkahelyet is teremtenek, tehát mindenképpen sikeres ez a program, az energiállátás biztonságát is szolgálja ez a kibocsátás csökkentést is, és az innovatív technológiák kidolgozását, tehát mindenképpen hozzáadott értéket bír a NER 300-as program, még ha a CCS esetében ezt még nem látjuk, nem valósult meg. Aztán a konkrét projektek esetek. igen, volt egy lengyel projekt is, igen, jelölt volt, az EPR és a NER 300-as program esetében is pályázott ez a projekt. E, először egyébként az első fordulóban 10 CCS e, támogatott CCS projekt pályázott, de aztán szép sorban ezek kihullottak a rostem és amennyire tudjuk, Lengyelországban is a támogatás, a finanszírozás volt a probléma. Aztán voltak még technológiai, műszaki bizonytalanságok, és a célszíves irányelvet sem ültették még át a lengyel jogba abban az időben. És hát az, hogy a közvélemény mennyire fogadja el az adott projektet, hát az unió közvéleménye sajnos a földfelszín alatti széndiokszidtárolást nem igazán látja szívesen. Pedig a CCS irányelv mindenféle biztonsági garanciákat tartalmaz. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyakorlatban teljes mértékben biztonságosan lehet megvalósítani ezeket a projekteket, de hát a közvélemény általi elfogadottsággal is foglalkoznunk kell, hogyha ezt meg akarjuk valósítani de persze, természetesen az európaiak nem egyformán ítélik meg ezt a kérdést. Vannak olyan helyek, ahol mm, nem igazán elfogadható a közvélemény számára, hogy, hogy tároljuk a széndiokszidot az ő környéküken. Például érdekes módon a tengeri olajszennyezés sokszor kisebb problémát jelent, de mi úgy látjuk, hogy biztonsági szempontból nem lehet ez problematikus, ha megfelelő rendelkezéseket betartják. A CCS -a valóban ígéretes út, vannak ipari felhasználása, tehát hozzáadott értékel is bírhat széndiokszid leválasztás, de hát itt a mennyiség is kérdéses, hogy ezt lehet aztán nagy szinten, kereskedelmi forgalma hozható szinten is megvalósítani. Azt gondolom, és azt gondolom, hogy ezzel a kérdések nagy részét meg is válaszoltam. Köszönöm. Grazie, signor Delgado, Rosa. Köszönöm szépen, Delgado úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a meghallgatásra, és most folytatjuk a következő szakasszal. Három előadást fogunk majd hallani, egyiket a másik után. És a következő témakör a NER 300 tapasztalatai. Először Jacques Kivitnek adom majd meg a szót, a NER tanulságairól számol be. Jó reggelt kívánok, az Erlikit képviseletében vagyok itt, business control managerként, és az előző um, munkahelyemen Rotterdamban egy CCS projektet felügyeltem. Alapvetően négy ilyen van. Kettő a projektet, a kontextust írja le, a harmadik dia pedig a NER 300-al kapcsolatos tapasztalatainkról beszél, hogy uh, miért nem jártunk sikerre és arról is beszélek majd, hogy a CCS az ipar számára miért okoz nehézségeket. Yes. Okay, thank you. Okay, first of all, you... said. Először is az Air Liquide-et ábrázolja ez a kép. Nagy ipari gázellátó cég vagyunk, a legnagyobb hálózattal rendelkezünk a világon itt a Benelux országokban. Oxigént, nitrogént és hidrogént szállítunk a klienseknek, az ügyfeleknek. A piros hálózat, a hidrogén hálózat, Antwerpent, Rotterdamot kötjük össze, melyik fontos ipari központok, két hidrogén termelési forrásunk van. Ez számunkra lehetővé tette, hogy egy alacsony szén hidrogén kibocsátású hálózatot építsünk ki, és a Rotterdami üzemben a széndiokszid megkötésre tettünk, vagy ezzel kapcsolatban pályáztunk. Lássuk magukat a projekteket. Láthatják itt, a Rotterdami kikötő térképét, a zöld csővezeték a Rotterdamban megkötött széndiokszidot üvegházakban használjuk, ö, főként nyáron. Télen viszont a, tisztítva, ugyan a levegőbe engedjük. Itt láthatóak az közúti projektek, a GDF-fel és az EON-nal együttműködve hajtottuk ezt végre, akik széntüzelésű erőművőkben próbálják leválasztani a széndiokszidot, és offshore egy offshore gázmezőben, kiürült üres gázmezőben próbálják ezt megtárolni tehát ebben a hidrogénüzemben megkötnénk a széndiokszidot. Az Erlikid ezt egyébként magában egyedül látod neki ennek a projektnek, és a Rotterdam kikötővel konzorciumban egy vezetéket, csövezetéket építenénk ki, építettünk volna ki, ahol a, közúti projektekkel szinergiát hoztunk volna létre, annak érdekében egy kettő egymást jobban kiegészítse. A második fázisban pedig az volt a elképzelésünk célunk, hogy a széndiokszid habon keresztül az olajkitermelést is segítsük, mert úgy véljük, meggyőződésünk, hogyha a széndiokszidot ki tudjuk aknázni, akkor értéket is teremthetünk, nem csak problémát okozna. Azzal, hogy az onshore üvegház felhasználást összekötnénk a, a szállítás és a, a tárolás esetében szinergiára van szükség, hogy, hogy ez megtérül, a megtérülhessen egyáltalán. Erre törekedtünk. Jó néhány céggel próbáltunk együttműködni, mindenki a, a mag kompetenciáival szállt volna be az üzletbe, például a Rotterdami kikötő nek megvolt az infrastruktúrája, létező infrastruktúrája. cseppfolyósított gázokat szállító hajózási társasággal is együttműködtünk, de mindenkinek megvolt a maga saját szakterület, amivel hozzájárulhatott volna a helyi szervek, a Rotterdami önkormányzat, a Rotterdami kikötő és a helyi szervezetek mind-mind nagyon pozitívan álltak ehhez hozzá. A Rotterdami éghajlat kezdeményezés nevet viselte ez a projekt. Négy évig dolgoztunk ezen, úgy éreztük, hogy ez fenntartható, életképes projekt. Gazdaságilag persze roppan nehéz, hiszen az ezzel nagyon nehéz pénzt keresni, de azért egész jól álltak a dolgok. Az engedélyezési eljárás nem történt meg, mert a közúti projekthez infrastruktúrát használtuk volna, a CCS irányelvet még nem ütették át a holland jogba, és az offshore tárolás miatt nem volt igazán elfogadott a, a pályázat a holland leányvállalat sem a holland állami támogatásról biztosítottak minket ennek folyosításáról, és úgy tűnt, hogy a pályázatot visszaigazolták. A NER 300-ból a holland kormány kapott egy felkérést, és ebben a levelben valahogy a számok nem egyeztek a saját elképzeléseinkkel. Próbáltuk tisztázni ezt a kérdést, de verseny, jogi és titok tartási okok miatt nem lehetett tisztázni ezt, így megakadt a projekt, így egész egyszerűen nem tudtuk elfogadni azokat a, azt a gazdasági indoklást, azokat a számításokat, gaz, üzleti számításokat, amelyeken alapult volna. Próbáltuk elmagyarázni az álláspontunk a NER 300 részéről, hogy ő, mi az ő álláspontunk, mi nem tudtunk gyűlőre jutni a megközelítés ügyében. túl késő volt ez, így nem volt mit tenni, le kellett állítani a projektet. Ez tehát a NER 300-as pályázatunk volt. Van egy következő diám azzal kapcsolatban is, hogy a CCS projektek kidolgozásában mi okozza az igazi nehézséget. A megújuló energiaforrásokkal összehasonlítva, azt kell mondjam, hogy a megújuló energiaforrásoknál nagy pénzeket eh, kell befektetni az elején, ezt az akadályt ha megugrottuk, akkor utána eh, bevételt generál, ami remélhetőleg eh, biztosítja megtérülést. A CCS esetében van egy beruházás akadály, amit meg kell ugrani, és van egy operatív akadály, amit szintén át kell ugrani, mert egy széndiokszid megkötés, leválasztás, tárolás művelet működtetése jóval drágább. Egy, egy úgynevezett teljes, visszanemtérítendő teljesítménytámogatás meg megoldás lehet-e? No, és ezt majd önök eldöntik. Eddig a támogatási program csak az úgynevezett point-to-point -point megoldásokat koncentráltak, a támogatási programokat különböző figazgatóságok és, és tagállamok kezelik. Mindjárt elnök asszony, mindjárt végére És az igazi kibocsátók számára a, a transport and storage, tehát a, a tárolás és a, a szállítás igazából nem egy, egy központi kérdés. Hogyan lehet tehát a CCS projektek közötti szénergiákat kidolgozni? A londoni protokoll um, tiltja a az uh, offshore lerakását a, a, a szennyezőanyagoknak és a határon átnyúló szállítását is. Tehát ezt meg kell oldani, hiszen a határok átlépése nélkül ez nem nagyon fog menni. Erre valahogy megoldást kell találni az ets tehát az emissziókereskedelmi rendszerrel az való összeköttetést, kapcsolódást is meg kell oldani, hogyha a CCS-t ebbe bevesszük, akkor fennáll a veszély annak, hogy 20 évig, amíg működik ez, és miután lezárjuk ezt a helyszínt, 20 évig még fennáll ennek a, a, a széndiokszid szivárgásnak a veszélye. Mondjuk egy 5 tonnás árral, 5, tonna per, 5 euró per tonnás árral fennáll a veszély annak, hogy végül 50 euróba kerül majd ez tonnánként, és aztán még az operatív szakadékról, hogy mi nevezzük, még nem is beszéltem. Tehát az ipari szereplők a megkötés és szállítás ügyével tudnak mit kezdeni, ez, ezekkel a nehézségekkel tudnak mit kezdeni. Az INP eh, e eh, szereplők eh, a környezeti károkkal is tudnak valamit kezdeni, de ennek a, az éghajlati károknak a kombinációja teljesen új fejlemény számunkra. Köszönjük szépen! Roppant érdekes beszámoló volt ez. Most pedig megadom a Burmának a szót a második generációs programokkal kapcsolatban. Okay. Tack. Åsa Burman heter jag. Jag kommer ifrån eh, Sverige. Köszönöm szépen a szót, Orsza Börmen vagyok, a Göteborgi, Göteborgi energetikai cég képviseletében. A projektvezető vagyok, és a Góbi Gáz projektet szeretném bemutatni, amely egy két szakaszból álló projekt, ahogy itt a, az ábra tetején látják. Újra hasznosítható gázt állítunk elő, és többféle nyersanyagot, főként hulladékból származókat alkalmazunk ennek során. A projekt keretében arra törekszünk, hogy bemutassuk, hogy számos kiinduló termékből, nyersanyagból tudunk biogázt előállítani, és aztán ebből pedig elektromos áramot. Ez egy több fázisból álló projekt a Göteborgi Műszaki Egyetemmel közösen dolgoztuk ki, valamint a Nyílt Egyetemmel. És van egy meglehetősen nagy bemutató, illetve kísérleti telepünk, komoly mennyiségű termelés zajlik ott. 20 megawattnyi gáz energiát állítunk elő. És a második fázis lesz majd az, a, az NER 300 keretében kiválasztott beruházásunk. Ez lesz a világon az első olyan beruházás, ahol a megújuló biogáz folyamatos előállítására teszünk kísérletet. Mások is megpróbálkoztak ezzel. Pár száz óráig jött is a gáz különböző módszerekkel, mi viszont ipari léptékben fogjuk ezt megvalósítani a gázt, aztán a földgáz hálózatba fogjuk betáplálni. Azzal a célra, hogy a fogyasztókhoz eljusson. És nem csak magánfogyasztókra, hanem ipari fogyasztókra is számítunk, tehát a kapcsolt hőenergia termelés és egyéb ipari felhasználás az elképzelésünk. Jelen pillanatban ezt a gázfajtát még nem hasznosítják ipari léptékben. A bioüzemanyag mennyisége még nem éri el ezt a mértéket, és a biogáz termeléssel nagy hatékonyságot tudunk majd biztosítani. A biogáz esetében 65% feletti hatékonyság, illetve 90% feletti energiahatékonyság valósul meg, és évente 8000 óra időtartamban tudjuk ezt majd biztosítani. 20 megawatt per év előállítása azt jelenti, hogy Svédország fogyasztásában és jelentős szerepet tudunk vállalni 160 gigawattórához képest, és 10%-kal nő a jelenlegi előállításhoz mérten ennek a mennyisége, és ez csak az első fázis, a második fázisban pedig szeretnénk 100 megawattra feltolni a teljesítményt. Tehát ez már kereskedelmileg életképessé tenni a, az erőművet. Itt látható a Göteborgi létesítmény, és az első fázis balra, a második fázis jobbra az előtérben látható. Itt az építés helyszínét ábrázolják ezek a képek, az első fázis létesítménye látszik rajtuk. 2011 év végén indult ez a beruházás, és 2012-ben készült el. Idén pedig teljes mértékben eh, befejeztük a munkálatokat, üzembe állhatott a létesítmény. Aztán ezeken a képeken már a kész működő létesítmény látható. Az üzemanyag silók, illetve az ellátó hálózat, a gázosító telep és az egyéb létesítmények. Három héttel ezelőtt az induláskor készült ez a kép. Számunkra egy nagy ünnepi esemény volt. folytatjuk a munkát, és biztosak vagyunk abban, hogy zöggenőmentes üzemmel tudjuk majd folytatni. Aztán ezen az ábrán azt látjuk, hogy a, a gáz energia előállításához, a gáztermelés, gáz előállítás hogy történik. Egy kompresszor állomásba kerül az előállított gáz, és aztán a földgáz hálózatba, tehát nem égetjük el a gázt, hanem betápláljuk a gázhálózatba. És a svéd energiafelügyelet az Európai Bizottság jóváhagyás után szintén támogatást nyújt számunkra. A tapasztalatok összegzéséhez mintegy illetve a tapasztalatok keretében elmondanám, hogy másfél évig tartott, hogy megszerezzük az összes jóváhagyást és engedélyt. De ez egy egyértelműen innovatív új technológiát bevezető projekt, és az engedélyezés hosszúsága nem annak volt köszönhető, hogy torzítanánk a piaci versenyt. Rátérve akkor a kettes fázis tevékenységeire Azok, akik átvilágították a létesítményünket egy due diligence keretében, jónak találták a megoldásunkat. És megállapította a vizsgálat, hogy kereskedelmileg életképes, kereskedelmi léptékben működő minta, illetve bemutató projekt. Óriási kihívásokat jelent egyébként a beruházási forrásoknak az előteremtése, illetve hogy megszülessenek a döntések, mert a szénhidrogén energia egyelőre olcsóbb, és ameddig az energiaár alacsony, addig az emissziós bevételek is alacsonyak maradnak. Tehát szintén csúszást okozott számunkra, hogy a svéd energetikai célok eléréséhez be kellett mutatnunk, hogy hogyan hasznosítjuk majd az energiát, illetve hogy az EU-ban van biogázpiac, hogy van erre kereslet. Sőt, kiderült, hogy kemény verseny van ezen a területen. Svédországban sok a konkurensünk, hiszen adómentes ez a tevékenység, sőt, még támogatják is. Ez egy átmeneti helyzet, de emiatt a finanszírozási döntéseket nehezen tudtuk elérni. Bízunk az új technológiában. Az első kereskedelmi létesítmény hitünk szerint működni fog, és várjuk a sikereket. Köszönöm. Köszönjük szépen Elsa Borman asszonynak ezt az előadást, és a beszámolót a legújabb és legfontosabb általuk gyűjtött tapasztalatokról. A következő előadónk pedig Bernard Delpes úr, aki az energiatárolással kapcsolatban fog előadást tartani. Euh, bonjour, messieurs. Donc, je vais vous présenter. Euh, Köszönöm, hölgyeim és uraim. Qu'on peut dire aujourd'hui euh, du stockage. Az energiatárolásról fogok beszélni. Az íz nevében vagyok itt, az Európai Energiatárolási Szervezet nevében. Jó néhány tagja van ennek. Ipari cégekről van szó, illetve kutatókról, kutatóintézetekről, különböző felhasználása mm, van ezeknek egyébként. TSO, des donc euh, comme euh, Terna ou Elia. Terna, Elia, RVE, csak egy pár nevet említsek, illetve anyaggyártók is szerepelnek a cégek között. Tehát tulajdonképpen az energiatárolás közösség teljes spektrumát lefedjük. Így azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy van rálátásunk erre a Eh, erre a szektorra. Mi az energiatárolás, amikor olcsó az energia, eltároljuk, és amikor drága, akkor felhasználjuk. Röviden eh, ezt teszi, eh, ezt nem csak elektromos áramról van szó, hanem általában nem közvetlenül tesszük ezt, hanem különböző közvetítőnkön keresztül. Az európai ágazatban vannak bizonyos tendenciák, amelyek nagyon a megújuló energiaforrások fejlődésének köszönhető, azonban ezek nem folyamatos energiaforrást jelentenek, mint például a víz erőművek, hanem mondjuk a szélerőművek nem Ugyanez igaz a napenergiára és a szélenergiára, tehát néha termelnek ezek az erőművek, néha nem. Ezeknek a fajta megújuló energiaforrásoknak nagyon gyors a növekedése. Ugyanez igaz egyébként Kínában és Amerikában is. nem tudom, hogy látják ezeket a grafikonokat ez egy kicsit technikai jellegű, de mutatja azt a problémát, mivel szembe kell néznünk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 A napenergia hasznosítása szintén szerepel ebben a megoldásban, aztán az átlagos teljesítmény a nap során, hogyha megnézzük a felhasználást 24 órára lebontva, akkor azt látjuk, hogy 30 gigawatt európai léptékben, tehát ez az uniós szintet jelenti, és mintegy 15%-a az energiafelhasználásnak, a, illetve a szél és a nap energia 15%-ot hm, tesz ki, 10-30 gigawatt a napi fogyasztáson belül. Attól függ, hogy hány fokos hőmérséklet van, mekkora a szélsebesség. 2000 2050-re az a cél, hogy 40%-ra növeljük a megújuló energiák részesedését, a nap és a szélenergia részesedését. Itt 200 gigawatt az elérendő cél. Tehát el tudják képzelni, hogy mi következik mindebből. Aztán az elektromos hálózatban nagyon nagy rugalmasságra van szükség. És a tárolás biztosítana ezt. Tartalékrendszerek kell, hogy legyenek, össze kell kapcsolnunk a hálózatokat, hogy például az északi tengeri szélenergiát eh, továbbíthassuk Európa hm, egyéb területeire, és természetesen a tárolás is része ennek a megoldásnak, hogy milyen kiterjedtséget jelent ez, illetve ilyen elérhetőséget. Én úgy gondolom, hogy minden eszközt meg kell ragadnunk most és a jövőben is, hogy hatékonyan tudjuk biztosítani az áramellátást. Tehát egyrészt ö, meglegyen az elektromos árammennyiség, másrészt ne legyen túl drága. És rátérnék most a tárolás technológiáira. Van egy vegyi megközelítés, hidrogén elektrolízis technológia alapvetően. Tehát előállítunk hidrogént, és azt tároljuk. Aztán ez meglehetősen energiaigényes, a következő a mechanikus, 90%-a a világ tárolóinak így működik. Víztározókba pumpáljuk bele, illetve szivattyúzzuk bele a, a vizet és ez egy statikus rendszer, utána visszanyerjük a vízen keresztül az energiát. Azután a hőtárolás a következő technológia. Akkor, amikor szükségünk lesz rá, akkor használjuk fel. A Franciaországban például felmelegítjük a vizet az éjszakai árammal, és aztán ebből visszanyerjük az energiát nappal. Vannak még egyéb megoldások, az elektrokémiai technológiát említeném, és ez tulajdonképpen egy akkumulátor technológia az elektromos járművekben tapasztalathoz hasonló. Tehát ezek a technológiák állnak rendelkezésünkre, és két alkalmazási területet szeretnék kiemelni. Egyrészt teljesítmény tárolás, másrészt energiatárolás különböztethető meg. Szabályozni kell a frekvenciát, és stabilan kell tartani a teljesítményt. Tehát általában az az elv, hogy éjszaka kell tárolni, nappal kell kinyerni az energiát, és a különböző technológiák ezt teszik többféle megközelítésben lehetővé. És van egy teljesítményorientált, illetve egy energiaorientált technológiai család, ezt a kettőt szoktuk megkülönböztetni, de az alapvető megoldás továbbra is az, hogy a vizet tározóba szivattyúzzuk, és aztán onnan visszanyerjük a vízenergiát belőle. A másik pedig a hőtárolás. És hogy az áramhálózatba hogyan tápláljuk vissza az energiát, az szintén egy változatos képet mutat, és a különböző tároló szolgáltatók számos megoldást dolgoztak, illetve vegyes műszaki létesítményeket alkalmaznak. A cél az, hogy rugalmasak legyünk, ne legyen olyan szinten központosított az energia előállítás, hogy függővé tegyen bennünket az egyetlen forrástól. Tehát garantálni kell a megfelelő teljesítményt minél kisebb ingadozással, vagy hogyha áramkimaradás van például. Vagy a megújuló energiaforrások, akkor amikor felesleges energiát termelnének, akkor el tudjuk ezt a felesleget tárolni. Hol tartunk ezen a területen a mai nappal? azt mondanám, hogy a tárolás alapvetően főleg bemutató rendszerekben valósul meg, mert nagy vonalakban annyit mondhatunk, hogy ezek fejlődőben lévő technológiák. versenyképesebbé kell őket tennünk a konkurenciához képest. Mondok egy példát, a az akkumulátor például a frekvencia szabályozás eh, miatt még komoly kihívás, hogy versenyképesen tudjuk működtetni. Az Egyesült Államokban elsősorban, illetve másodszorban eh, Európában kezdik most már eh, másodlagos készenléti eszközként életképesnek tekinteni az akkumulátoros tárolást. És Nagyjából két éven belül a kutatások oda vezethetnek majd, hogy lesznek kisebb bemutató rendszerek, amelyeken legalább azt tudjuk demonstrálni, hogy a technológia működik. Tehát a NER 300 szempontjából Ennyit tudunk egyelőre elmondani, amely pedig a szabályozási kérdéseket illetve európai szinten óriásiak az eltérések. A finanszírozási lehetőségek is nagyon mások, az elsődleges áramhálózat, illetve a becsatlakozási lehetőség eltérő megoldást mutat országonként, tehát ez is fékezi egyelőre a tárolási megoldásoknak a terjedését. A 2050-es elvárásoknak viszont úgy tudunk megfelelni, hogy integráltan kezeljük a tárolórendszereket, beépítjük az áramellátó hálózatba, és a tárolt energiát hasznosítók lehetnek majd a hasznos referenciáink, és itt a hőenergia hasznosítást is ide kell érteni a technológiák közé. Lassan az előadásom végére érve annyiban szeretném összefoglalni az elmondottakat, hogy a tárolás célja, hogy kiegyensúlyozzuk a fogyasztási igénykülönbségeket, és a tárolás lényege, hogy olcsóbban, egyenletesebben biztosítsuk az energiaellátást a mai rendszerekhez képest. Ezért kell fejleszteni a tároló technológiákat. Szeretnénk csökkenteni az elektromos áram költségét. Hozzáteszem még, hogy a tevékenységeink között új irányok is megjelennek, és Európa ipara számára is ez egy fontos növekedési lehetőség. A megújuló energiaforrásokat szeretnénk ezzel fejleszteni, és a tárolás megkerülhetetlen gyakorlatilag. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk minél hatékonyabb, eredményesebbé tenni. Köszönöm szépen. Grazie. Grazie lei. Eh, Köszönöm szépen Delpes úrnak. Tehát három különböző tapasztalatról hallottunk beszámolatokat, ezek nagyon érdekesek voltak. Hallhattuk a pozitív tapasztalatokat és a kritikai észrevételeket is, és akkor most megkezdjük az eszmecserét, és a kérdések után az előadók is megkapják a szót, illetve a bizottság. Először pedig Pródi úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök ezeknek a különböző beszámolóknak. Rendkívül érdekesek voltak. Először is a következőket szeretném elmondani. A széndiokszid leválasztásos tárolásra szolgáló technológiák mellett ugye létezik az az eljárás is, hogy a cellulózból bioszént állítsunk elő, ezzel is rendkívüli előnyöket lehet eh, ezzel rendkívül előnyöket lehet elérni, például a talaj termelékenységét lehet ezzel növelni. Ez is egyfajta CCS technológia, amelyet valóban aktívan, nem csak passzívan lehet alkalmazni, és hozzáadott értékkel bír. Valóban érdekes lenne tehát, hogyha például az európai talajok minőségét ezzel javítani tudnánk. Aztán... Nagyon érdekesnek találtam Burman asszonynak az előadását is, hiszen ez is egy rendkívül fontos technológia lehet, amelyről ő beszélt. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem is. A gáz előállítás során szént is előállítanak, mint mellékterméket, vagy hogyan is zajlik ez? És az a benyomásom, hogy utána az lenne a jó, hogyha több kisebb erőmű kerülnek kiépítésre, hiszen a biomasz e- e- esetében a szállítás is problémát jelent, éppen ezért talán el kellene osztani különböző területekre ezeket az erőműveket, ezt is érdemes lenne érdemes lenne megvizsgálni. Aztán, ami az energia tárolását illeti. Ezzel kapcsolatban olvastam valamit a grafén felhasználásáról. Ez magas intenzitású dekonzátorként működhet, amikor energiatárolási technológiákat alkalmazunk, akkor ez nagyon hasznos lehet, hiszen nagyon gyorsan felszabadítja a tárolt energiát. Aztán ugye léteznek hőtárolásra szolgáló rendszerek, is, ezek is fontosak lehetnek. Ez is eh, megoldás kínálhatna, például a kapcsolt hőtermelés esetén, ahol ugye hőt és elektromos energiát kapcsoltan állítanak elő. Itt például az áram iránti kereslethez igazodni lehetne, és amikor nincs szükség a villamos áramra, akkor hőként lehetne tárolni ezt az energiát. Németországban ezzel kapcsolatban már folyik egy kísérlet, hogy hogyan lehet betáplálni az így módon tárolt energiát. A hálózatban kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e tapasztalatod. Köszönjük szépen, és mielőtt folytatjuk a többi hozzászólóval, szeretnék figyelmeztetni arra, hogy nagyon kevés az időnk, tartsa be mindenki a felszólási időt, hiszen még az előadóinkat is szeretnék meghallgatni. És hát az is jó lenne, hogy esetleg írásban megkaphatnánk az előadásaik anyagát, hiszen nagyon érdekes felvetéseket hallhattunk valamennyiüktől. Tehát akkor kérném, hogy írásban küldjék meg ezeket, és ezeket most pedig Krisztévisz kapja meg a szót. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony. Feltettem el ezt a kérdést korábban, hogy miért tartott négy évig, hogy ö, ö, miért tett el négy év között, hogy az állami és megállapodtak a NER 300-ról, és az első projekteket elfogadták. Nyilván a szabályokat elfogadni sokáig tart az Európai Bizottságban, de ha ennyire sokáig, akkor minden új technológia terén le fogunk maradni a világban. A környezetbarát hidrogén kapcsolatban valószínűleg ez a leg leg, legjobb projekt Európa szerte. A NER 300-ra pályáztak barát hidrogénnel, valószínűleg valahol valahol nem tudták beigszelni a jó ö, helyen a dolgokat. Értem én, hogy titoktartás, versenyjogi kérdés, tit, titkos pályáztatás. De mi a vég, végeredmény? Egy olyan projektet nem hajtottunk végre, ami a NER 300-ból kaphatott volna támogatást, hogy kicsit jobb lett volna a kommunikáció. Európa vesztes, hiszen így egy, az első NER 300 es körben egyetlen egy CCS projektünk se lett. Ketten is ott ülnek a pódiumon. Jól látom, hogy így áll a helyzet. Én értem, hogy az Európai Bizottság keze meg volt kötve, hiszen a szabály a szabály a szabály, de hogyha rugalmasabbak lettünk volna, hogyha szabályok rugalmasabbak lettek volna, akkor a környezetbarát hidrogén eh, tekintetében már jóval előrébb járhatnánk? Grazie. Köszönjük. Marita, prego. Marita, tiéd a szó. Tack, fru ordförande. <clears throat> Jag skulle ställa frågor. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem nekem is, méghozzá Osza Bormanhoz. Ami a Göteborgi létesítményt illeti, én úgy értelmeztem a halottakat, hogy, hogy ez a létesítmény most már kész van, de tulajdonképpen kísérleti üzemként működik. Hogyan lehet ezt azonban valóban üzemképessé tenni, olyan üzemé tenni, amely aztán nagy teljesítményen működhet, és megújuló energiaforrást és biomasszát tud felhasználni. Tehát akkor itt most még uniós szinten határozatra van szükség, döntése van szükség ezzel kapcsolatban, hogy a jövőben ez valóban nagy léptékű üzemként működhessen, vagy mire van itt szükség. Aztán egy másik kérdésem is lenne. Az érdekelne, hogy problémát jelent a számukra, önök számára az, hogy hogy erdészeti hulladékoktól függenek. Tehát, tehát üzemanyag, fűtőanyagokat, üzelőanyagokat használnak fel. Ugye itt voltak már ezzel kapcsolatban problémák Indonéz, illetve Brazil erdészeti hulladékanyagokkal, amelyeket Európába szállítottak tehát ezzel kapcsolatban számos probléma felmerülhet. Kérdezem, hogy önöknél is felmerültek ezzel kapcsolatban problémák. Köszönöm. Köszönjük, Kelly úr. Prego. Thank you very much, and uh, thanks again. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük a prezentációkat, nagyon érdekesek voltak ezek. Uh, szép ígéretek, reméljük, hogy valóságra lehet váltani ezeket, és remélem, hogy eh, valóban tudjuk tartani a lépést a szabályozás tekintetében is a fejleményekkel. A mm, megőrülő energiaforrások kapcsolatban úgy érzem, hogy talán mintha a közvélemény hozzáállása is változóban lenne, például a szélenergia kapcsán, úgy érzem, hogy többen ellenzik, mint pár évvel ezelőtt. És nagyon sok plegyka lengi körül eh, azt, hogy a szélturbinák eh, hogy néznek, illetve hogy esetleg egészségkárosítóak-e. A költség kérdése is felmerül a hagyományos energiaforrásokhoz viszonyítva arról is beszél, hogy a folyamatos energiállátás nem biztosítható mind ezekből jellemzően. Hogyha, éppen ezért, hogyha az energiatárolást tudjuk javítani, mondjuk egyik napról a másikra tudjuk tárolni megtermelt energiát, akkor az vonzóbbá, gazdaságosabbá teheti a megújuló energiaforrásokat? É, eh, madame. E, bardzo nas cieszy to że e, państwo się. köszönöm szépen nagy örömmel és érdeklődéssel hallgattam ezeket az előadásokat, illetve az eredményeket örömmel láttam. A megújuló energiaforrások valóban a jövő megoldásaivá válhatnak. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy a legnehezebb a tárolást megoldani. Különösen az a kihívás, hogy megfeleljenek a csúcsfogyasztásnak. A NER 300 szerintem két területre kéne, hogy összpontosítson. A CCS lenne az egyik ezek közül a lekötés, illetve tárolás. Bizonyítani kell, hogy ez jövőálló. Azzal együtt, hogy a szenet jelenleg energiatermelésre nem használjuk olyan mértékben, mint esetleg a jövőben, tehát ehhez viszont a CCS-t fejleszteni kéne. És aztán örülök annak, hogy a megújuló energiaforrások keretében, illetve mellett a szél és a napenergia rendszerek is elhangzottak, és hogy a napelemek, a szél turbinák, illetve az energiatárolás különböző technológiái is már megvalósulóban, fejlődőben vannak. Úgyhogy köszönöm szépen az előadásokat, és valóban szeretném kérni, hogy az előadott anyagokat papíron is adják be, illetve tegyék elérhetővé. Mert nem tudom, hogy a Horizont 2020 és a NER 300 a jövőt hogyan tudja együtt szolgálni. Káncsán képviselő. Köszönöm szépen. Én e elsősorban a termeléssel kapcsolatban szeretnék kérdéseket feltenni, de kitérnék talán a, az energiatárolásra is. Éppen ezért, mivel nagyon érdekesnek találtam az ezzel kapcsolatos előadásokat, és, és szeretnék arra felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok energiát elveszítünk azáltal, hogy közvetlenül nem tudjuk hasznosítani. Tehát hogyan tudnánk arról gondoskodni, hogy úgymond az energia igény szerint bármikor lehívható legyen. Tehát egy olyan tároló rendszert kellene kidolgoznunk, ahol folyamatosan közvetlenül rendelkezésre állna az energia, amikor csak szükségünk van arra, semmiféle veszteséggel nem járna ez hogyan lehet ezt biztonságosabbá és rugalmasabbá tenni ezt a rendszert, és hogyan lehetne ezt minél gyorsabban megvalósítani. Hogyan lehetne ezeket a technológiákat minél hamarabb a gyakorlatba átültetni. Nekem az a benyomásom, hogy, hogy az energiatermelés esetében még nagyon sok, a veszteség nagyon sok energiát elpazarolunk, és ezen kívül ugye a fő célunk az energiaellátási biztonság, de ennek kapcsán sajnos nagyon sok energiát nem is használunk fel, vagy egyszerűen elpazarolunk. De nagyon örültem ezeknek az nagyon érdekes előadásoknak, és várom a válaszokat a kérdésémre. Kolléga Pardon, euh, Göbbels úr, elnézést, elnök asszony, nem értettem a nevemet. Elnök asszony a kérdésem lényegét megerőlegezte. Nagyon érdekesek voltak ezek a prezentációk, főként Delpes úré, és érdekes volt, amit az energia fluktuációról beszélt, az energia termés és, és kereslet vagy igény fluktuációról, és éppen ezért egyre fontosabb az energiatárolás, hogyha és a, e, ezek a e, energiaforrások nagyon érdekesek voltak, ezek a e, becslések is, vagy előrejelzések, így el tudunk gondolkozni ezen energia, megújuló energiaforrásokról. Grazie. Köszönjük, Besz úr. Docampo kolléga. Grazie, signora Presidente. I'm very... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük ezeket az előadásokat. Egy nagyon kellemes előadás sorozatot hallhatunk, rövid időn belül nagyon sokat tudhattunk meg. Ugyanakkor nagyon nagy meglepetéssel hallottam a az energiatárolással kapcsolatos híreket, mi szerint nincs olyan uniós program, amely konkrétan erre az energiatárolásra koncentrálna. Az energiatárolás számos program ernyője alá tartozik a zöldítéssel kapcsolatos programok, illetve az elektromos áram elosztásával kapcsolatos programokhoz is, de ahogy az előadó is említette, nem igazán e, védik vagy részesítik előnyben ezt a témát. Ez meglepő, hiszen ha gondolunk ezekre az intermetáló e, hullámzó energiaforrásokra, akkor valóban arra is fel kell készülünk, hogy nagyon nagy lesz a pazarlás ezzel kapcsolatban. Nem egészen értem, hogy, hogy a tárolás, eh, az energiatárolás miért csak az elektromos autókkal kapcsolatban jelenik meg. Nagyon sok, számos közös érdekkel bíró projektet elutasítottak azért, mert úgy gondolták, hogy ez az gyártókat érintő probléma. Tehát ez most egy intézményi probléma, hogy hova is, hova is tesszük ezt a témát. Ho, tehát lehet, hogy az előadók ezt másképp látják. Köszönöm. Éler kolléga kapja meg a szót. Egy olyan régióból származom, ahol a az ener megújuló energiaforrások aránya a legmagasabb Európa szert, és már alig-alig tudnak a hálózatra rákapcsolódni a megújuló energiát előállító erőművek akkora a feleslegünk, hogy már fel se használjuk ezeket az energiaforrásokat. Itt a megújulókból valóban már szinte csak felesleg származik, nem tudjuk betáplálni a hálózatba, azt próbálja kidolgozni, hogy gázként tároljuk ezt a megtermelt energiát. Itt nem is annyira a gazdaságosság áll az előtérben, hanem hogy a technológiát kidolgozzuk. Ami a tárolást illeti, itt ugye két célt is szeretnénk elérni, egyrészt a széndiokszid célok széndiokszid kibocsátás csökkentése tartozik ide, másfelől pedig a megújuló energiaforrások támogatása. Ez az én régiómhoz, régiómban, illetve Németországban ahhoz vezetett, hogy nálunk a legmagasabb a megújuló energiaforrások aránya, ugyanakkor a széndiokszid kibocsátás folyamatosan emelkedik. A CCS tárolással kapcsolatban ugye felmerült az, hogy regionálisan el is kell fogadni ezt, és érdekelne, hogy, hogy a az képest mm, e, mennyire eltérő a helyzet. Ugye óriási gáztárolókat építettünk ki Európában, ez a szolidaritás, az energiállátás biztonságának a kérdése is, ugyanakkor a CCS-sel kapcsolatos tárolókat veszélyként éli meg a közvélemény, és azt hát kérdezem, hogy önök is látják ezt, hogy eltérő képen ítélik meg ezt a két technológiát. Aztán kérdezném azt is, hogy tudományos alapon meg tudják-e ítélni a különböző tárolási lehetőségek eredményességét, bennük rejlő lehetőségeket össze tudják-e vetni tudományos alapon. Most eh, valóban az lenne a fontos, hogy a megújuló energiaforrásokat építsük el először is, és csak ezek kapcsán élvez előnyt a tárolás kérdése? Köszönöm. Altri interventi da parte dei colleghi. Eh, ha a kollégák nincs részéről nincs több kérdési megjegyzés, akkor visszaadhatom a szót a meghívott előadóinknak, elsőként Delgado Rosa úrnak aki remélem, hogy kb. három percen belül tud válaszolni a feltett kérdésekre, aztán a többiek kapnak szót. Nos, a három percenet megpróbálom hatékonyan felhasználni. Úgyhogy nézzük először a rugalmasságot. A zöld hidrogén merül fel általánosságban, illetve konkrétan. Valóban a NER 300 merev keret áldozatává vált a zöld hidrogén. Az X, illetve Z rendelkezéseket értelmezve a bizottság azt fogalmazta meg, hogy a NER 300-nak a hatását mennyiben tudjuk ezzel befolyásolni, illetve az EIB hogyan tud részt venni egy ilyen beruházásban, és hogy ez hogy tudna megvalósulni. Nem lehetek teljesen biztos abban, hogy rugalmassá tette volna a zöld hidrogén projekt az energiaellátást. Nem vagyok ebben teljesen biztos, az biztos, hogy óriási pénzügyi nehézségekhez vezetett volna. Inkább azzal szeretnék foglalkozni, hogy miért ennyire lassú, illetve merre van R300. Azért, mert tagállami pénzekkel gazdálkodunk, mégpedig versenytárgyalás vagy pályázati keretben, tehát nem könnyű elvárni a bizottságtól, hogy szabadon szárnyaljon, és közben megfeleljen minden korlátozásnak, minden szabálynak. Le kell vonnunk a tanulságokat, a NER legyen NER vagy NER, a, akárhogy is a, azokat a tanulságokat le kell eh, vonnunk belőle, amelyekkel szolgál. És az Európai Bizottság számára elképzelhető, hogy saját mérlegelési jogkört kéne biztosítani. Egyelőre nincs eh, ilyen eh, jogkör, a jövőben hasznos lehet, illetve esetleg akkor, amikor valami nyilvánvalóan rosszul alakult az első körben, akkor a második körben egyeztethetünk, és a tanulságok alapján ezt most már meg tudja tenni a bizottság. Azt is látjuk, hogy a rendelet rendelkezéseit félre értelmezték. A pályázók, tagállamok, illetve a bizottság közötti együttműködésben ez nem jól alakult, ezt meg kell oldani, tehát a pályázati eljárást a tagállami pénzekkel jól gazdálkodva csak így tudjuk kézben tartani. Köszönöm. Lei è stato persino troppo parco nell'uso del suo tempo, grazie. E... Igen, valóban nagyon figyelmesen betartotta az időkeretet, úgyhogy köszönöm szépen, és Kívi úr kapja meg a szót következő válaszadóként, és igen, Davis úr kérdésére szeretnék választ adni, ha már itt elhangzott utalás Hollandiára, mint tagállamra, illetve a holland kormány projektje vonatkozásában. Mi nagyon szeretnénk, ha ez megvalósulna. Kiírtuk már a pályázatot, és ez egy félreértés volt, illetve a kommunikáció hiánya, hogy nem sikerült megértetni, mi a probléma, ez lehetetlenítette el a beruházást. Tehát, hogyha mi átlátjuk a helyzetet, akkor visszajelzést adtunk volna, és kezelhetővé tettük volna ezt a beruházást. Ez a válasz. A projekt úgy gondolom valóban kihagyott lehetőség Európa számára, mert a CCS projekteknek az együttes fejlődése a szinergiákkal szolgálta volna optimálisan a céljainkat, illetve így csökkenthettük volna a széndiokszid mennyiséget. Tehát valóban kár. Remélem, hogy sikerült ezzel megválaszolnom a kérdést. Grazie. Köszönjük. Burma Ja, <clears throat> jag börjar med att besvara frågan när det gäller från... Eh, Köszönöm. Először Pródi úr kérdéseire reagálnék. Az üzemek méretével kapcsolatban nagy a változatosság. Svédországban, Finnországban hosszú a tengerpartunk, alapanyagban nincs hiány, méghozzá rövid távolságban találhatóak meg ezek, így viszonylag nagy ilyen üzemeket tudunk létesíteni. Vonattal is, hajóval is tudunk szállítani. A Göteborgi gyára vagy üzemek kapcsolatban <clears throat> más ilyen bemutató üzemekhez képest egész nagy volt az első, de, hogyha az EU segítene, vagy segített volna nekünk, akkor az a szindioxid csökkentést nagyban elősegíteni a finanszírozás javításán keresztül, és nagyon jó lenne, hogyha harmonizálnák a menedzsment részét is a folyamatnak, Tudni kell, hogy tagámról tagámra változik a támogatás mértéke, és ez persze a versenyre, a piaci versenyre is kihatással van. A fosszilis tüzelőanyagok árának változása erősen ingadozó tendenciát mutat, így tehát finanszírozási döntéseket meghozni igencsak nehéz egy ilyen környezetben. A NER 300-as projektek számára azt hiszem előnyös lenne, hogyha egy meghosszabbított idő hosszról beszélnénk. Az erdészet Svédországban nagyon fontos iparág, elengedhetetlen része a svéd gazdaságnak. A legnagyobb export ágazatunk tulajdonképpen, és már ma is nagyon sok erdő gazdálkodásból megmaradt mellékterméket vagy hulladékot használunk fel, például energiatermelésre, fenntartható módon. Például a közlekedésben nagy mennyiségű biogázt használunk majd fel, de nagyon fontos tudni, hogy honnan származnak az alapanyagok, hiszen ennek tükrében tudjuk elfogadni. A gázosítás egyes országokban erdőgazdálkodási hulladékból, van máshol egyéb hulladékból lehet ezt gázt előállítani például tengeri algákból is, tehát nem csak erdőkkel rendelkező, erdőségekkel rendelkező országokban fordulhat az elő, de mi nem tervezünk Indonéziából vagy bárhonnan máshonnan importálni ilyen alapanyagokat, és nem hiszem, hogy svéd vagy filmprojekteket. Grazie. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az utolsó hozzászóló Depes úr, akinek meg is adom a Euh, Köszönöm, elnök asszony. Jó néhány megoldás létezik, és mindig az adott esetre kell a legjobb megoldást megtalálni. Az energiatárolással kapcsolatban azt jelezném, hogy a megújuló energiaforrások termelésének hullámzása miatt nagyon fontos a, például az elektromos áram tárolása, a, az akkumulátorok, vagy a, a flywheel, tehát a tehetetlenség erejének kihasználása, a lentkerékes megoldás mm, nagyon sokat segíthet, és lehetővé teszi, hogy az előállított energiát jobban használjuk fel. hallottuk a, a német példát, a Németország nagyon előre jár a víztározós megoldás például Franciaországban, illetve a hőtárolós megoldás inkább az, amivel előrébb járunk. Például, amikor nagyon fúj a szél, akkor fetjük melegíteni a meleget, és ezt a meleg vizet tudjuk felhasználni később, amikor hirtelen megnő az energia igény, de a termelés nem. Tehát nagyon ígéretes módja az energiatárolásnak a, a, a víz melegítéses módszer. Persze ezen a területen is folyamatosan folyik a, a kutatás, de ez egy olyan módja az energiatárolásnak, amit nem szabad elhanyagolni. a napenergiával kapcsolatban nagyon könnyen előfordulhat egyes esetekben, hogy napközben kisebb az energia igény, mint éjszaka. Ez egy újfajta konfiguráció, mert ugye általában az éjszakai áram volt az olcsóbb, és nem volt drágább, de nagyon könnyen megfordulhat, ezekre is meg kell a megoldást. Grazie. A volte tardo un po' riprendere la parola perché la traduzione italiana è sempre più... Köszönöm, egy kicsit lassan vettem át a szót, de hát néha lemarad az olasz tolmácsolás. Még van néhány percünk, ma nagyon pontosak voltunk. Tehát nagy örömmel adom meg a szót Delgado Róza úrnak, hogy röviden még a tárolás kommentálja. Ki fogom használni ezeket a plusz perceket. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon különböző kívásokkal kell megküzdeni az energiaügy területén. Nincs egy megoldás, egy csoda megoldás, hanem számos megoldási lehetőséget figyelembe kell venni. Az intelligens hálózatok, a CCS, a tárolás, ezek mind megoldást jelentetnek. Az energiatárolás pedig nagyon fontos, nagyon sok kutatás is folyik ezzel kapcsolatban, és tudom, hogy a Horizon 2020-as program is lehetővé fogja tenni ennek a kutatását itt a kísérleti időszak és a demonstrációs szakasz közötti időszakot át kell valahogy hidalnunk, és hogyha a jövőben erre vonatkozóan ki dolgoznak egy projektet, akkor ezt is támogatjuk, de hát a tárolás nem fog minden problémát megoldást megoldani. Például, hogyha a közvélemény elutasító, akkor ezt nem fogja tudni megoldani. Hát például a tengeri szélenergiával kapcsolatos fenntartások is ezt mutatták. Tehát a tárolás nagyon fontos, de nem lehet csoda megoldás. Ezt még közelebbről meg kell vizsgálnunk, ezt a lehetőséget köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig lezárásképpen, hogy ezt a meghallgatást lezárjuk. A szakbizottságunk munkaprogramján belül szeretném elmondani, hogy bizonyára nagyon érdekes volt mindenki számára ez a meghallgatás. Köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, akik konkrét tapasztalataikat osztották meg velünk, és mindenképpen a tisztánlátást szolgálták a beszámolóikkal a NER 300-as program kapcsán. Illetve az Európai Energiaügyi Gazdaság Élénkítő Program is nyilvánvalóan nagyon fontos, eh, hogy elérjük az energiarendszerünk eh, módosítását annak érdekében, hogy hosszú távon energiabiztonságban élhessünk. Nyilvánvalóan a beruházások kérdése különös jelentősége bír az önök számára, hiszen itt nagyon komoly beruházásokra van szükség, hogy a megújuló energiaforrások területén előrelépést érünk el. Ez rövid távon komoly megterhelést jelent, de hosszú távon kifizetődő lehet. Köszönöm szépen az előadásokat, mi folytatjuk az eszmecserénket, és a bizottság képviselőjének is köszönetet mondok részvételéért. Köszönöm. Il prossimo... Ah, ecco, è arrivata la Presidente. Bene, prendiamo posto, cominciamo. Rendben, mindenki foglaljon helyet. Folytatjuk a munkánkat a Horizont 2020-szal kapcsolatban. másfél óránk áll rendelkezésre e célra. öt, az e- öt, öt jelentés lesz délelőtt, aztán délután majd folytatjuk. Elsőként megadom az előadóknak a szót, vezessék feljelentésüket, mindenki 5 percet kap. Kezdjük! Riera Madurella. señora presidenta, queridos colegas. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Bevezetésképpen szeretném elmondani, hogy a nemzeti kormányok jelenleg csökkentik a kiadásokat, éppen ezért fontosak azok az intézkedések, amelyek a magánszféra befektetését ösztönzik. Ehhez pedig a közös vállalkozások nagyban hozzá tudnak járulni, hiszen az ipar, az iparág beruházásai számára biztonságos keretet tudunk teremteni. Azonban vannak még nyitott kérdések, illetve vannak olyan pontok, amelyek még javításra szorulnak. Konkrétan gondolok most arra, hogy fontos, hogy a közös stratégiai keretprogrammal eh, összehangoljuk ezeket a közös vállalkozásokat, illetve a pályázatkírásokat is megfelelőbbé kell tenni, illetve a tudományos közösség bevonása a kutatásokba szintén még javulásra szorul. Ezzel kapcsolatban számos módosító indítványt kaptunk, de miután csak nagyon rövid felszólalási időt kaptam, ezért csak két dolgot emelnék ki, amelyeket különösen fontosnak tartok. Először is kitérnék a költségvetés kérdésére. Az IMI kapcsolatos költségvetési tételre, aztán a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályozásra is. De akkor először néhány szó a költségvetés kérdéséről. Szeretném elmondani, hogy mi azt javasoltuk, hogy hogy az IMI 2 közös vállalkozás költségvetése 12,5%-kal csökkentsék, ahogyan azt a tanács a keretprogram számára javasolt. Úgy gondoljuk, hogy a keretprogramra vonatkozó tanácsi csökkentést az összes vállalkozásra ki kellene terjeszteni. A Horizont 2020-as keretprogram esetében ugye már meg állapodtunk abban, hogy az alapfeladatokat, az alaptevékenységeket tovább fenn kell tartani, itt határon átnyúló, innovatív, együttműködésen alapuló kísérleti projekteket kívánunk támogatni, és nem lenne igazságos, hogyha bizonyos projekteket jobban, nagyobb mértékben érintene a tanácsi csökkentés, míg másokat nem. Aztán a fel nem használt ö, ö, költségvetési forrásokat szeretnénk továbbvinni, de ezek csak az adminisztratív költségekre vonatkozik, ezeket lehetne átcsoportosítani a fel nem használt előirányzatok tekintetében, de az el nem költött költségvetés fennmaradó részét a hetedik keretprogram rendes felhívásaiba a tartalék listán álló projektekre kellene felhasználni. Azt is fontosnak tartjuk, hogy hogy a multiplikátor hatását az iminek továbbra is domborítsuk ki. Nagyon ugye fontosak a részvevő vállalatok hozzájárulása is e tekintetben. Aztán a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályozás is nagyon fontos, a hetedik keretprogram keretében a tanács úgy nyilatkozott, hogy valamennyi a keretprogram által finanszírozott projektre közös egységes szabályozást kíván kialakítani. A parlament ezzel kapcsolatos álláspontja az, hogy, hogy ezt észszerűnek tartja a közös technikai kezdeményezések esetében. A résztvevők többsége azonban még kétkedik abban, hogy ez a közös szabályozás megfelelőképpen fog működni. Éppen ezért az imiben résztvevőket arra szólítjuk fel, hogy kövessenek olyan megközelítést, amely nem vezet akadályokhoz ezen a téren, és ne nehezítsék meg a résztvevők, a KKV-k, a beteg képviseleti szervezetek és a kutatási intézetek részvételét. Aztán számos módosító érkezett azzal kapcsolatban is, hogy az egészségügyi tudományos testületet az imén belül erősítsük meg a döntéshozatalban. Ezen kívül azt is biztosítani kell, hogy minden testület megfelelő forrásokhoz jusson annak érdekében, hogy elláthassák feladataikat. Különösen ebben az ágazatban a közérdek mindenek felett kell, hogy álljon. Köszönjük szépen, Riera Madura asszony, most pedig Lambert van Isztenről kap szót. Eh, eh, most érkeztem meg eh, nem tudom, hogy azonnal szóljak a, az imiről, vagy azonnal térjek rá a bio alapú iparágak a kapcsolatos közös vállalkozásra. Tehát melyik témáról van most szó? Tehát akkor most a bio alapú iparágokra térjek ki? Jó, látom, ez áll a napi rendem. Tehát ő az új fiú az iskola udvaron, Tudjuk, hogy az IMI esetében mi a helyzet, most egy új közös vállalkozást szeretnénk az útjára indítani. Hát a gazdaság részéről nagy a lelkesedés, mindenki szeretné, hogyha most már beindulna ez a projekt. És hogyha ha kezdete kezdetén csak egy milliárd euró támogatást tudunk is nyújtani, ez mégis azt jelenti, hogy az iparágban további két milliárdot tudunk mozgosítani, ez pedig egy olyan multiplikátor hatás, amely példátlan. Előadóként tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó az előérzetem, tehát mi vagyunk az új fiúk, de már is érre törtünk. És hát nekem az a benyomásom, hogy most nagyon gyorsan kellene lépni, és az elmúlt években nagyon jól előkészítettük már ezt a projektet, éppen ezért most már gyorsan el is lehet indítani, útjára lehet bocsátani ezt a projektet. Éppen ezért kevés módosító indítványt dolgoztam ki, ami pedig az ami az eljárást illeti, úgy gondolom, hogy a többiek tapasztalatából kellene tanulnunk. Egy integrált megközelítés módra van szüksége, amely lehetővé teszi Európa számára, hogy a biolapú iparágak esetében előrelépést tegyen. Itt ugye a hulladékkezelés és illeti különböző innovatív iparágokat, és itt nagyon komoly előrelépési lehetőségeink vannak. És ha ha már a társadalmi kívásokra vonatkozóan költségvetési csökkentésekkel kell együtt élnünk, én azt gondolom, hogy itt arányosan kellene eljárnunk. Nem lenne jó, ha itt nagyobb arányú lenne a csökkentés, és más projektek esetében ezt egyenlő módon kell elosztani ezt a csökkentést, így akkor minden közös technológia kezdeményezés, minden egyes projekt eh, eleget tud tenni az előállított kívásoknak. Hogyha kevesebb pénzhez jutunk a keretprogramból, akkor ez a helyzet, mindenkinek ezzel együtt kell élni, de hát az arányokat tartsuk, meg mindenkit egyformán sújtson ez a csökkentés. Már csak azért is, mert egy milliárddal 2,8 milliárdot sikerült összesen összehoznunk. Nekem itt eddig a sikerült az elképzeléseimmel eredményeket elérnem. Van még néhány hiányosság, például a mentesítés esetében is még van megoldandó feladatunk, azonban ezeket a kérdéseket a többi közös technológia kezdeményezéssel együtt kell kezelnünk, éppen ezért én most ebben nem szeretnék belemenni. A legfontosabb kérdés a csökkentés, ez egyforma arányú kell, hogy legyen. Köszönjük szépen, Van Nisztelrooy úr. Éler kolléga kapja meg a szót 5 percben. Hölgyeim és uraim! A Horizon 2020-as keretprogramot sikeresen elfogadtuk. Most pedig úgymond a maradékokat kell feldolgoznunk. Az innovációs és beruházási csomag a Horizon 2020-as keretprogramnak egy fontos része. Itt 9 milliárd euróról beszélünk. Érdekes, hogy sok név alatt fut ez az összeg. És úgy gondolom, hogy a parlament szempontjából jó lenne, ha itt egy csomag megoldást érnénk el a bizottsággal és a tanácssal. Azért is merem ezt így mondani, mert a szerződések alapján azért eltérő a helyzet a PPP-k esetében, de úgy gondolom, hogy itt mindenki egyetért azzal, hogy a csomag megoldása kell törekednünk, bár mások esetleg úgy vélik, hogy kevés az időnk, már a konzultációs folyamat zajlik, de a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat már is be fogják nyújtani a parlamentnek, és úgy gondolom, hogy ezzel a csomag megoldással elfogadnánk a, ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, akkor, hogy a többi intézmény elfogadja azt, hogy a PPP-vel kapcsolatos problémákat a csomagban szintén megoldanánk. Tehát az lenne az előnye ennek, hogy, hogy akkor valóban eredményt tudnánk felmutatni, méghozzá a parlamenti ciklus lejárta előtt megoldanánk ezeket a kérdéseket. Ami a Clean Sky 2-t illeti, úgy gondolom, ez fontos része az innovációs csomagnak, fontos az ajártalom, a kibocsátás csökkentés, és úgy gondolom, hogy itt a ppp nagyon jó eszközei lehetnek annak, hogy elérjük a céljainkat az tiszta égbolt kapcsán. Itt úgy gondolom, hogy a, az előző, az előfutára által felmutatott eredményeknek köszönhetően a mostani javaslat is komoly támogatást fog kapni a parlamentben. Természetesen van, ami még kell vagy lehet javítani a jelentésemben. Arra is utaltam, hogy hogy hogy, hogy hogy az időközi jelentésekben felvetett hiányosságokat kellene orvosolni és szeret, itt komolyan, komolyan növelték a költségvetési forrásokat, most már 60-70 százalékkal növelték ezt, és új résztvevők számára is megnyitották ezt. Az irányítási struktúra esetében pedig megvalósulhatna a fokozott koordináció, a Horizont 2020 ez a szinergiákat is erősíteni. A bizottság elkötelezi magát a tiszta égbolttal kapcsolatos kibővített tevékenységi körre, tehát és struktúrális szempontból ez fontos, lehet, itt nagyobb lehet a tőkeáttétel, és nagyobb lehet a szinergia hatás is. Aztán amire még oda kell figyelnünk, az a költségvetés kérdés. Itt is csomagmegoldások kellene törekednünk. Én azt javasolnám, ha 12 és fél csökkentsük itt is a költségvetési forrásokat, úgy gondolom, hogy itt az összköltségvetésre nézve ez egy jó kompromisszum lenne, és jó lenne, hogyha a bizottság, a tanács és a parlament között itt interakció valósulna meg. Nem azért, mert politikai csatát kívánunk kezdeményezni, hanem azért, mert arányosnak kell lennie a csökkentésnek. Itt ugye nagyon sok kívás ról van szó, és hát itt a tiszta égbolt kettő mellett is kardoskodnak, de ugyanak az együttműködésen alapuló kutatást is sokan támogatni szeretnék a közösség kapcsolatos kívás keretében, és hogyha mindent, a shiftorért, a szizát és a tiszta égboltot is támogatni szeretnénk, akkor itt fontos, hogy arányosan járjunk el, és én úgy vélem, hogy hogy az időközi értékelés eredményt is figyelembe kell venni, itt az összes közös technológiai kezdeményezést össze kell vetni. Úgy gondolom, hogy különösen a közlekedés területén itt nagyok a kihívások, és itt lehet, hogy szükség lenne a költségvetési források emelésre, mivel hogy itt három programot is finanszírozni kell. És azzal, hogy a tisztelikbot kettőnek a az időtartamát csökkenteni kívánják, hát itt 2024-ről 2020-ra szeretnék csökkenteni a záródátumot. Ez ugye azt jelenti, hogy összehanganánk a Horizon 2020-szal, és akkor utána új költségvetési tervet készítenénk tehát itt a tiszta égbolt 2 és horizont 2020-nak a kifutási ideje akkor össze lenne hangolva, ez egyszerűsíteni és a helyzeted. Ez a probléma, hogy hogy ezt követően azonban egy nagyon hosszú négy éves átmeneti időszak lenne, ahol párhuzamosan futnának az első generációs projektek a, és a második generációs projektek ugyanazon közös technológiai kezdeményezésen belül, ugyanakkor mások a finanszírozási feltételek, a költségvetési feltételek, az igazgatási feltételek, és ezt ez nagyon nehézé tenni a helyzetet. Amit szintén el kell kerülnünk az, az hogy ez az átmeneti időszak még hosszabbra nyúljon minden egyes programmal. Ami szintén fontos számomra az, hogy hogy mi itt a struktúrális alapokkal szeretnénk közös megközelítést alkalmazni. Mi nem csak a, a kiegészítő beruházások listáját szeretnénk látni, és szeretnénk áttekinteni ezeket, és, és a bizottság is nagyon törekszik erre, de úgy gondolom, hogy ez plusz administratív terheket is hát Itt technikai részletekről is szóval ez nem olyan könnyű, 3-4 percen belül ezről sok milliárd euróról beszélni, úgyhogy még szeretnék egy kis időt kapni. Tehát tehát itt jó lenne, hogy a tagállami kiadásokat is megvizsgálnak a Horizon 2020-as finanszírozás keretében. Úgy gondolom, hogy a nagy közös technológiai kezdeményezések komoly hidat képezhetnének a struktúrális alapok felé, és, és aztán a Clean Sky 2-t mindenképpen támogatni szeretnénk, és mindenképpen együttműködve együttműködés alapúval szeretnénk ezt a programot továbbvinni. Ami pedig a mentesítés és az értékelést illeti, itt eh, nekünk egy közös elképzelésünk van, és úgy gondolom, hogy ez egy közös megközelítés a néppárt és a szociáldemokraták részéről, és hogy itt szeretnénk egyedi mentesítési folyamatokat, és nem szeretnénk a, a bizottsági költségvetésen belül ezzel egy csomagként foglalkozni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Éler úr. Csak emlékeztetni szeretném önöket, mindenkit, aki felszólal, hogy összességében 30 percünk áll ezekre a témákra rendelkezésre. Úgyhogy ezek után gratulálnunk kell Koreszko Vovinska kollégánknak, ahogyan hallották is nyilván, Bobinska asszonyt Lengyelországban tudományügyi miniszterré nevezték ki. Úgyhogy még egyszer gratulálunk a kinevezéshez. És most Rübig úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, hogy gondolom, hogy ez jó jel arra, hogy az Európa Parlament és a Tanács közötti csereprogram jól működik. Úgy gondolom, hogy kollégánk komoly hozzájárulást hozzá, komolyan hozzájárult a jelenlegi keretek kidolgozásához, és a jövőben is mindenképpen alkalmas lesz feladatai ellátására, és egy stabil, többéves keret ezen a téren rendkívül fontos és az átmenet ugye az előző 7 éves programról az aktuális 7 éves programra nagyon fontos szerepet játszik, és hát van a reform törekvések, amelyeket az elmúlt időszakban láthattunk, szintén komoly előnyöket jelentenek a ppp számára. Az is megmutatkozott, hogy, hogy mindenféle bonyodalom nélkül együtt lehet működni, és erre szükség is van. A szinergia hatás a Horizont 2020-as program tekintetében továbbra is kiépítendő, különösen az együttműködést kell erősíteni a különböző területek között, például az Európai Technológiai Intézetet említeném példaként, hogyan is működik az együtt a közös technológiai kezdeményezésekkel a tudást valóban ott generálják, és valóban az oktatási rendszerünkbe becsatornázzák ezt a tudást? Úgy gondolom, különösen a szakképzések tekintetében fontos, hogy a legújabb tudás anyagokhoz is hozzáférhessenek a diákok, különösen a távközlési, informatikai technológiák esetében arról van itt szó, hogy az egyetemeken és az iskolákban a legújabb tudást kell átadni a diákoknak, hiszen itt nem csak arra kell koncentrálnunk, hogy a, hogy a világ számos más részéről hogyan importáljuk az elektronikai alkatrészeket, hanem, hanem itt saját e, gyártási kapacitásukat kellene képíteni. E, tudjuk, hogy az e kormányzattal kapcsolatos biztonsági feltételek is attól függenek, hogy valóban értsük az elektronikai kommunik elektronikus kommunikáció elemeit, és itt fontos lenne, ha mi is versenyelőnyhöz jutnánk a világpiacon ezen a területen. Ugye több mint két milliárd euróról beszélünk a e program tekintetében, itt, itt az Európai Unió egy milliárd euróval támogatja ezt a programot. Ez, ez azért felveti azt a kérdést, hogy a közös technológia kezdeményezések esetében mennyire mennyire eltérőek az igazgatási költségek, ennek mi az oka? Van, ahol 1,6%-at tesz ki, míg máshol több mint 6%-os az aránya az igazgatási költségeknek. Érdekelne, hogy milyen okok állnak a háttérben. Az egyik hatékonyabban működne, mint a másik, egyik olcsóbb, másik drágább. Miért alakultak ki ezek a, a különbségek? és hát hogy, hogy lehet itt 10%-os különbségeket is felfedezni az egyes projektek között. Hogy az Európai Kutatási Tanács esetében biztosítani kell azt, hogy valóban együttműködjenek a közös technológiai kezdeményezésekkel. Hát itt az egyes területek közötti kommunikáció a Horizont 2020 keretén belül még egy megerősítendő terület, az oktatási főigazgatóság foglalkozhatna ezzel, hiszen itt a szinergia eh, hatások lehetőséget még jobban ki lehetne aknázni, és a eh, parlamentként úgy gondolom, hogy a mentesítési folyamatot is eh, fölgyelnünk kellene. Ezek az óriási programok valóban az Európai Parlament közvetlen ellenőrzése alá kell, hogy tartozzanak. Éppen ezért viszont a kommunikáció a bizottsággal nagyon fontos, annak érdekében, hogy, hogy haladéktalanul tovább tudjunk lépni ezen a területen, és talán ez új eljárás is kidolgozhassunk ezen a területen. Összességében azt gondolom, hogy, hogy ez az ez a fajta új kialakítása a közös technológiai kezdeményezéseknek komoly előnyökkel jár, és úgy gondolom, hogy mi szakbizottságként nagyon fontos lépéseket tettünk a jövőnk érdekében. Köszönöm. Rubig. Köszönöm szépen, Rubig úr. És most Panajatov mhm, képviselőnek. A Todorov Panajatovnak adom meg a szót. Mhm. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Örömmel mutatom be önöknek elő, ö, jelentést tervezetemet az üzemanyagcella és hidrogén technológia kettő közös vállalkozás bizottsági anyagával kapcsolatban. Számos közös pont van a DAF jelentése a következő tíz évben fontosnak tartom a közös technológiai kezdeményezéseket, ez a jövőnk szempontjából, tehát egy lényeges előrelépési eszköz. Az üzemanyagcell és hidrogén technológiai közös vállalkozás azt mutatja, hogy hatékony a hidrogén energiaforrás szerepe, illetve hatékony szerepet tölthet be Európa energiaellátási biztonságának megteremtésében. Fentartható hosszú távú növekedést támogat mindez. 2012-ben az Európai Bizottság a javaslat megalkotásával rámutatott arra, hogy szilárd partnerség alakulhat ki, és a PPP valóban az ágazat fejlődését szolgálhatja, illetve bevonhatjuk a KKV-ket is ebben ezeknek a technológiáknak a fejlesztésébe. És ezt javasolom én a a jelentésemben. A pozitív tapasztalatokat az üzemanyagcellő és hidrogén technológiai első közös vállalkozás de tapasztalatai alapján tovább vigyük egy második körbe. Tiszta üzemanyagként gyakorlatilag korlátlanul alkalmazható a hidrogén, és hogyha egyszerűsítjük az alkalmazását, akkor ez nagyon lényeges választ adhat az Európai Unió előtt álló kihívásokra az társadalmi kihívások, illetve az intelligens növekedés, az energiahatékonyság és a környezetvédelem egyszerre érvényesülhet. Az üzemanyag és hidrogén technológia csökkentheti az energiafüggőséget az Unióban. Európa fontos, hogy szem előtt tartsa, hogy az üzemanyag cella és hidrogén technológia felhasználása ritka földfémek, illetve platina, indrium, gálium és egyéb szűkösen rendelkezésre álló anyagok függvényében fejlődhet csak. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy a jövőjét biztosítsuk ennek a fejlesztésnek. Ezért kiemelem a jelentésemben, hogy a kutatást, fejlesztést, illetve innovatív stratégiákat is ki kell emellé dolgozni, hogy alternatívákat találjunk ott, ahol erre lehetőség van, hogy ki tudjuk váltani a szűk keresztmetszeteket. Így lehet fenntartható megoldás hosszú távon az üzemanyag cella és hidrogén technológia. Az első eh, kör közös vállalkozási tapasztalatai arra mutattak, hogy munkahelyeket teremtettünk, csökkentettük a munkanélküliséget, és átlagosan éves forgalom növekedésben 10%-ot sikerült felmutatni, a K plusz F kiadásban 8% volt a növekedés, az éves munkahely növekedés 6% volt, és az Európai Unió ágazatban dolgozó vállalatai számára is egy fontos fejlődési lehetőség ez. A jövőre nézve én úgy gondolom, hogy folytassuk a megkezdett utat. A bizottsági javaslat a hosszabbításra egyértelmű jelzés, hosszú távú elkötelezettséget jelent az Unió részéről. Az üzemanyag cell és hidrogén technológiai vállalkozások jövőjében hiszünk, és egy erősebb, versenyképesebb, fenntarthatóbb üzemanyagcella fejlesztésnek lehet ez az alapja. Szeretnénk világméretekben vezetők, vezetővé válni, illetve azok maradni a közeljövőben a hidrogén technológiának óriási gazdasági, társadalmi kihatásai, eredményei lehetnek, nem csak az uniós tagállamokra, hanem a különböző országokra, városokra, akár családok szintjéről is beszélhetünk. Ez az üzemanyag cél és hidrogén technológiai közös vállalkozás az Európai Unió kutatási kezdeményezéseit viszi tovább eredményesen, illetve hasznosítja az első körben szerzett tapasztalatokat. Tehát Európa így tudja teljes mértékben kiaknázni a jövőben a technológiában rejlő lehetőségeket. Köszönöm szépen! Partiamo Köszönöm szépen. Most Otinak adom át a szót, aki Grosztet asszony helyett szól majd hozzá. François Grosztet nevében elnézést kérek, mert neki tagállami elfoglaltságai adottak. Madurell asszony kérdéskörében csak gratulálni szeretnék a javaslathoz. Két-három személyes észrevétellel szeretném gazdagítani ezt a kérdéskört. Ami a innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés közös vállalkozását illeti. Az Európai Parlament támogatja ezt a kezdeményezést, illetve ez a PPP szép példája, a gyógyszer e, ágazat számára is fontos 2 milliárd euróról szól, és 2014 től 2024-ig megkapja a hosszabbítást, ez jó hír. Grosztet asszony arra kért, hogy a 11-es módosítóval kapcsolatban tegyek észrevételt, ez Madurál asszony módosítója egyébként. Azt javasolja, hogy az innovatív klinikák sikerarányait, az elvárásokat emeljük fel, illetve a 12-es témakörben a megbetegedéseket vegyük listára, és a különböző patológiai vonatkozó, eh, vonatkozásokat is tárgyaljuk. A 31-es módosító, illetve a 32-es esetében a versenyhatásokat kellene megvizsgálni, ezt kéri az előadó is, és mi jobban szeretnénk, hogyha az innovatív eredményekre összpontosítanánk, aztán a 21-es, a 30-as és az 50-es módosító ügyében a Grosztet asszony a tudományos tanácsadó testületnek a konzultációját javasolja a 2020-as célokkal eh, kapcsolatban, a Horizont 2020 eh, ügyében, és úgy gondolom, hogy egy kicsit bonyolult ez a hivatkozás, hiszen még nem állt össze ennek a háttere. Aztán a keretek csökkenése aggályos, és mi is osztjuk az ezügyben elmondott eh, e problémákat, és a teljesítménymutatókra oda kell figyelnünk, legyenek ezek reálisak, erősítsük az ellenőrzést. Személy szerint hozzáfűzném még a következőt. Én voltam az előadója a félidős jelentésnek, és hetes keretprogram félidős jelentésében hat közös vállalkozás, és négy négy közös vállalkozás valósul meg, és ezek az közös tevékenységek úgy gondolom, hogy példaértékűek a PPP-re világméretekben, valóban követendő példa, és ne lépjük túl az időkereteket, tehát föl kell tenni a kérdést, hogy mit tesznek ezek a vállalatok, és 90 adatra lesz szükségünk ehhez, úgyhogy az Európai Bizottság a jogalapnak a tanács rendeletét választotta. Ez azt jelenti, hogy csak konzultálni kell a parlamenttel, és sajnálatosnak tartom, hogy itt nem együtt döntésről van szó. Tehát nagyon nagy pénzösszegekről van szó, politikai kompromisszumok alakulnak, és amikor végrehajtáshoz jutunk, akkor együtt döntésre lenne szükség, szeretném ennek a hátterét megismerni. És ezekhez a szempontokhoz szeretnénk ragaszkodni. És a Kokobu eh, részéről, amennyiben a bizottság megvonja a parlamenttől eh, a lehetőséget, akkor a mentesítést eh, nem tudjuk majd megadni. Tehát úgy gondolom, hogy a Kokobu részéről az előadó eh, megfogalmazta a fenntartásait a számvevő eh, szék. Eh, ki nem javasolta a mentesítést, és a, az ügyvívő munkát hatékonyan kell ellenőriznünk. A módosítóink érdemi megfontolásához ragaszkodunk, és az audit, illetve a számvevőszéki mentesítés előfeltételez. Mert akkor, amikor egy jogosultságunkat megvonják, akkor úgy gondolom, hogy ez nem jogos és nem helyes. Köszönjük Ódi úrnak! Odi Grosztet kettős hozzászólást, most pedig Janusz Maria kolléginak következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A közös vállalkozások a keretprogramon belül azt a célt szolgálják, hogy a köz-magán eh, partnerségben kiegészítsék az ilyenfajta beruházásokat, nagyon fontosak az innovációt, az újítást támogatják az iparban. Óriási lelkesedéssel eh, fogadták ezeket a kezdeményezéseket. Azt tudjuk, hogy a bioipar mennyire fontos. Itt bizonyosságra van szükség, tudnunk kell, azt, hogy, hogy újra hasznosítható anyagokkal van dolgunk, hiszen a fenntarthatóság az ökoszisztéma egyensúlya csak így garantálható, ahogy arra nem egy jelentésben rámutatott már parlamentünk. Eh, Jó néhány ez irányba mutató kezdeményezést tettünk az elmúlt években. Az előadó óriási lelkesedéssel beszélt erről a kezdeményezésről. Úgy érzem, hogy minden közös vállalkozás esetében egy horizontális megközelítést kell alkalmaznunk. Különösen igaz ez a bioiparra, a Horizont 2020, a keretprogram, szinergiájára. Egyetértek Ódi kollégával. A részvételre, a, a, a felvilágosításra szükség van. A, a nem csak egy tanácsi rendelettel kell ezt megtenni, a parlamentet is be kell ebbe vonni. A szocialista frakció nevében igen határozott módosítókat fogunk benyújtani, amelyek a, követke, a Horizon 2020-as struktúrás lapokkal és a keretprogrammal kapcsolatos következetességre, konzisztenciára hívja majd fel a figyelmet, illetve követeli a régiók nagyobb mértékű bevonását, a programok értékelését, felülvizsgálatát, és a parlamentnek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ebben részt vegyen. Meggyőződésünk, hogy ez jó kezdeményezés eh, lehet, eh, és a eh, főként válság idején a mi parlamentünk feladata, hogy a közpénzek elköltését felügyelje. Köszönöm. Következik Johnson úr. Tack så mycket och jag ska fatta mig ganska kort därför att jag då... Köszönöm, nagyon rövid leszek elnök asszony. Árnyék előadója vagyok a bio alapú iparágak és a tisztaig volt kettes témának. Az előadóink álláspontját vonalakban osztom. És általánosságban egyetértek az elhangzottakkal. Nagyon fontos az, hogy ezeket a keretprogramokat, közös vállalkozásokat, amelyeket a Horizont 2020 keretében létrehoztunk, figyelmel tudjuk követni. Egyetértek az előadókkal, mondom még egyszer, de azt is hangsúlyozni kell, hogy az úgynevezett leverage hatást, meg sokszorozó hatást, vagy erőkaratást csak akkor tudjuk kihasználni, hogyha a programok közötti koordináció megvalósul. Milyen programok között? Hát gondolok itt például a struktúrális alapokra, a tagállami társfinanszírozásra, illetve a magánszektorból jövő pénzekre. Ezeket mind-mind össze kell hangolni. És akkor még nem is beszéltem az átláthatóság és a nyitottság vagy nyíltság elvéről, hiszen fontosnak tartom, hogy a általunk végzett munka tekintetében minél több mindenkivel, minél alaposabban megosszuk a ezzel kapcsolatos információt. A horizont 2020-szal kapcsolatban a köz- és középvállalkozásokra külön hangsúlyt fektettünk. Úgy érzem, hogy a kis és középvállalkozásokat nagy hiba lenne kihagyni ezen programokból, ahogy azt az előttem szólók közül többen elmondották. Európának, akár csak a világ legnagyobb részének azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy megvannak-e a fenntartható gazdasággal kapcsolatos életképes terveink. És itt utalnék a közelmúltban tartott meghallgatásunkra, amelyet a szerdőgazdálkodásból származó hulladékok hasznosításának témájában rendeztünk, akkor is kiderült, hogy óriási kihasználatlan lehetőségek vannak még, amelyek csak a beállt gyakorlatok cserének hiányában nem valósulnak meg. Természetesen további részletes módosítókat is be fogok majd nyújtani. Köszönöm, most pedig megadom a szót. Děkuji, paní předsedkyně. Köszönöm, köszönöm, elnök asszony. Říkali kolegové, eh, určitě bychom měli vít. Eh, Az előttem szólókat eh, nem is, általában nem ismételném meg, de azt akkor is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Horizont 2020 és a hetes keretprogram közötti koordináció roppant fontos, és hogy összehanglik ezek szabályait, különben túlzott nagy, túlzottan nagy administratív terhet teszünk az érintettek vállára. Nos, a hetes keretprogramon belül az administratív teher igencsak nagy volt, főként az Excel közös vállalkozás és hidrogén technológia kettes közös vállalkozás területében sokan azért ijedtek meg a részvételtől, mert úgy érezték, hogy túlságosan nagy adminisztratív vagy bürokratikus teher nehezedne vállukra. Ugyanakkor úgy érzem, hogy nekünk az Európai Parlamentnek ö, beleszólással kell bírnunk, vizsgálnunk kell, hogy valóban sikeresek ezek a programok, avagy sem. A PPP, azaz a közmagán partnerség vagy együttműködés eh, meggyőződésem, hogy hozzárulhat ahhoz, hogy érdekes kutatási tevékenységeket eh, fejleszünk ki. Árnyék előadóként természetesen próbálom segíteni a kollégákat annak érdekében, hogy a hetes keretprogram keretében levont tanulságokból tanuljunk. Ez különösen igaz a hidrogén technológiai kettes közös vállalkozásra. Tanulnunk kell a hibákból, és erre építve kell javítanunk a jövőben. Horizon 2020-szal kapcsolatban közösek az érdekeink, a problémákat kell, az azonosított problémákat kell megoldani, hiszen lehetőleg célzottabb kutatásra van szükség. Meggyőződésem. A tagállami kutatási tevékenységben a, a Horizon 2020 kulcsfontosságú szerepel bírhat. Köszönöm. Brezina kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Árnyék előadóként. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban szeretnék hozzászólni az üzemanyag cella, illetve hidrogén technológiai közös vállalkozás témaköréhez. Hangsúlyoznám, hogy folytatnunk kell azt, amit a hetes keretprogramban elkezdtünk. Ez egy nagyon ígéretes technológia. Egyszerűen az a kérdés, hogy hogy tudnánk a hatékonyságot, illetve az eredményességet fokozni az áram előállításban Az a kérdés, mi lesz a fontosabb, illetve melyik lesz a fontosabb összetevő az intelligens hálózatok kiépítése során. Az üzemanyag cella, illetve vízfelhasználás, a hidrogén előállítás és felhasználása lehet az előremutató út, a jövő megoldása. Szeretném az egyik vonatkozást kiemelni a számos fontos elem közül. A hidrogén és üzemanyag cella terület az üzleti lehetőségek szempontjából, illetve az üzleti piaci hasznosítás szempontjából azt mutatja, hogy egyelőre nincsenek ütőképes játékosok a piacon. Nézzük meg a tiszta égbolt eh, területet ezzel összevetve ott komoly ütőképes partnereink vannak, és finanszírozás és rendelkezésre áll. Most ehhez képest az üzemanyag cella terület fejlődőben lévő kibontakozó technológia. És én úgy látom, hogy az ágazat társfinanszírozására lenne szükség fokozott mértékben. Egyetértek a kollégákkal abban is, hogy a hetes keretprogram negatívumait magunk mögött kellene hagynunk, illetve ezt az ígéretes kezdeményezést gyorsan előre kell vinnünk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Pródi úr, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, illetve az árnyék előadóknak, akik hozzászóltak. Én a tiszta égbolttal szeretnék foglalkozni, a szocialista frakció árnyék előadójaként, tehát a tiszta égbolt kettő közös vállalkozás ügyével eh, foglalkoznék mélyrehatóban. A többi területtel összevetve ez egy világosabban körvonalazott együttműködés. Úgy gondolom, hogy arra van szükség ezen a területen, hogy megfelelő idő intervallum álljon rendelkezésre. Miközben a Horizont 2020-as célok eléréséhez megvan már egy kialakult ütemterv. Tehát ezzel párhuzamosan megfelelő időkeretet kell biztosítani, mégpedig úgy, hogy az ágazati struktúrák ki tudjanak alakulni. Tehát ebből a szempontból a lényegi feladatunk, hogy egy szállítói láncot tudjunk kialakítani, kiépíteni, mert a kis és középvállalkozások bevonását így tudjuk elérni, illetve így tudjuk fokozni. Lehet, hogy kicsikék, de ezzel együtt a rálátásuk, illetve a szaktudásuk az kiemelkedik a maguk területén. És ez egy fontos tekintetbe vendő szempont, mert vannak olyan ipari vállalkozások, amelyek ezen a területen már megvetették a lábukat, és a fejlődésükről kell gondoskodnunk. Azt kell biztosítanunk. Fontosnak tartom a mi szempontunkból, hogy segítsük a közös vállalkozás résztvevőinek a fejlődését biztosítsuk a megfelelő kereteket ehhez. Ezek a közös vállalkozások erősíthetik az ágazati struktúrákat. Én ezt létfontosságúnak tartom, és érzem a szállítói lánc működő képessége szempontjából, ez tulajdonképpen a lakmus tesztje ennek a területnek, és ezt a vonatkozást kellene hangsúlyoznunk, illetve még tovább erősítenünk. Tehát úgy látjuk, hogy az európai ágazati rendszerek lendületet kell, hogy kapjanak, egy kis ösztönzést kell, hogy adjunk nekik, hogy a fejlődés áldásaiból részesülhessenek, részt vehessenek benne, és az ágazat megszervezhesse a megfelelő megoldásokat. Ilyen értelemben fogom előterjeszteni a módosító indítványaimat. Az ágazatba vettett bizalmat kell erősíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a jelentős tervezetükért, a nyitottságokért és azért, mert együttműködtek a kollégákkal. Szeretnék gratulálni a bizottságnak is a javaslatokért, amelyeket kidolgoztak. És lenne néhány általános észrevételem is a különböző közös technológiai kezdeményezések kapcsán. Véleményem szerint itt az egyik legfontosabb témáról van itt szó, az európai gazdaság élénkítés szempontjából. Az európai ipar versenyképessége és a beruházások, a kutatás és a fejlesztésbe kulcsfontosságok a jövő szempontjából az európai gazdaság jövőbeni fejlődésében. Ha megvizsgáljuk a a közelmúlt beli eredményeket a kutatásban és a fejlesztésben, azt láthatjuk, hogy az európai iparágak a 2008 óta csökkenő beruházási arányokat újra kiegyenlítette, és úgy tűnik, hogy, hogy újra vezető szerepet játszik az európai ipar a K plusz F fejlesztésben méghozzá a német Volkswagen cég az, amely az élen jár a kutatás és fejlesztés finanszírozásában. A társadalmi jólét és az életszínvonal fenntartása nagy mértékben függ attól, hogy különböző ágazatokban vezető szerepet tudunk-e vállalni az autóiparban, a vegyiparban, az űrhajózásban, vagy repülőgép technológia tekintetében élen járunk, de vannak olyan ágazatok, ahol igencsak komolyan eh, lemaradtunk, és fontos a kutatási központok, az egyetemek támogatása, a KKV-k bevonása, ezek mind-mind nagyon fontos szerepet játszanak az európai gazdaság jövőjének szempontjából. Éppen ezért szeretném a kollégák figyelmét felhívni arra, hogy most nagyon-nagyon fontos témával foglalkozunk, az ipar ág részvétele csökkent az elmúlt időszakban, ugye a költségvetési források is csökkentek, mindezeken el kell gondolkodnunk. Itt fontos a költségvetési biztosítás, a közös technológia kezdeményezések számára. Az alapvető ajánlás pedig az, hogy minél inkább egyszerűsíteni kell a szabályozást, és hát nyilvánvalóan egyensúlyt kell teremteni a, jelenlegi szabályok és a jövőbeni szabályok között nem szabad az ipar elé ilyen nehézségeket állítani, hogy egyik napról a másikra óriási változásokat vezetünk be. Az átláthatóság is nagyon fontos, a nyitottság is, és ugyanazokat az alapelveket kell alkalmazni, a részvétel és az elérhetőség szempontjából fontos a szinergia a strukturális alapokkal, a Horizon 2020 keretprogram nyilvánvalóan fontos, de hát itt óriási projektekről, óriási ipari projektekről van szó, fontos az együttműködés. Ezek lennének tehát az általános észrevételeim a közös technológiai kezdeményezések kapcsán. Köszönöm szépen Carvalho kollégának. Vicky Ford kapja meg a szót. Thank you very much. Köszönöm. És Sajnálom, de két különböző ülés között kell ingáznom, mert a három oldalú megbeszélések persze párhuzamosan folynak. Azt hiszem, hogy a parlamenti ciklus végé felé kicsit felgyorsulnak a dolgok, és hát azt tudjuk, hogy ezek az általunk képviselt választók jövője szempontjából mennyire fontos kérdésekről beszélünk, ezért örülök annak, hogy együttműködhetek előadóinkkal ezen fontos kérdésben. Ami az időzítést illeti, fontos, hogy ha van együtt döntés valamilyen témában, akkor ott az ne akadjon el a belső viták miatt. Tehát jó lenne, hogyha persze a csomagban eredmény születne, de az döntést nem szabad fent, feltartanunk. A költségvetési megszorításokkal kapcsolatban az, hogy mindenütt egyformán alkalmazzuk, szóval nem biztos vagyok benne biztos, hogy ennek van értelme. Kárvályó asszony azt mondta, hogy így lehet a saját programjainkhoz külső pénzeket szerezni. Nem vagyok benne egyáltalán biztos, hogy fűnyíró elvel csökkentsünk mindenütt a bizottság eredeti javaslatához képest a Horizont 2020-on belül, szerintem vannak olyan területek, ahol szerintem nagyobb a hozzáadott érték és az együttműködés lehetősége, mint más területeken. Ami a tiszta égboltot illeti, ezzel kapcsolatban is van munka, tennivaló bőven az auditok és az értékelésekkel kapcsolatban. Ez szakmai jellegű, mégis fontos megjegyzés kivizsgálja az audit módszertant, eh, és bizonyosodik meg arról, hogy a résztvevő cégek titok tartását, vagy, vagy eh, nem kockáztatjuk. Az imi kapcsolatban azt kell vizsgálnunk, hogy harmadik országokban milyen munka folyik ezen a téren, hiszen alapvetően e, a legfontosabb betegségekre vonatkozóan e, új e, gyógyszereket találjunk. Szerintem nem szabad megkötni a saját kezünket. Mi van akkor, hogyha harmadik országban folyik a munka, de mi eh, eh, is előnyt eh, höz jutunk ezzel? Valaki azt mondta, hogy 2-es, 3-as, 4-es szakaszban lévő gyógyszerkísérletekre ilyen pénzt nem szabad különíteni, mert ez közelebb áll a piaci forgalomba hozatalhoz. Én ezzel nem értek feltétlenül egyet. az Alzheimerhez kapcsolódó 16 géntípussal kapcsolatban például óriási eredmények születtek. Éppen azért mondom, hogy nem kell így leszűkíteni a szabályokat. A Tudományos Bizottság részvételével kapcsolatban úgy érzem, hogy ennek úgy kell történnie, hogy ez ne legyen egy újabb bürokratikus akadály, a véleményüket persze figyelembe kell venni, ezért ezzel kapcsolatban más megfogalmazást látnék igazából szívesen, ami a megfizethetőséget illeti, sajnálom, hogy kicsit hosszabbra nyúlik a hozzászólásom, de ez nálam is megjelent, mert ezzel kapcsolatban is fontos, hogy ez ne legyen egy újabb administratív akadály, ami gátolja a részvételt. Köszönjük, Kancsán úr! Grazie, Presidente, grazie, ai Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadóknak. De azt hiszem, hogy ismerjük el a PPP rendszerek sikereit, illetve a közös technológiai kezdeményezések által lehetővé tett projekteknek a munkáját értékeljük nagyra. Röviden szeretnék hozzászólni a kezdeményezések, illetve a tiszta égbolt témaköréhez. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól működött, bevált, és ezt el kell, hogy mondjuk. A 13-as költségvetési bizottsági módosítóval kapcsolatban szeretnék hozzászólni, illetve a költségvetés csökkentő javaslatot vezet elő ez a módosítás. Ez pedig a közös vállalkozás lehetőséget szűkíteni. Aztán az irányítással kapcsolatban két további észrevételem van, melyek közül az első, a következő. A bizottság célszerű lenne, hogy figyelembe vegye, hogy a jelen irányítási megoldás jó eredményekkel jár, tehát működőképes, úgy tűnik, mintha a bizottság szeretne felülvizsgálatot a modell kapcsán, illetve át szeretné alakítani, pedig úgy, hogy marginálisra szűküljön a magánhozzájárulás, és ezt végig kellene gondolnunk. Aztán a kiegészítő tevékenységek ügyében szeretném elmondani, hogy itt saját források, magánforrások vagy nemzeti források szerepelnek-e a tervezett finanszírozás háttereként? Ez a kérdés. A bizottsági elképzelés alapján nem vagyok benne biztos, hogy ezt kötelező jelleggel elő kéne írni, lehet, hogy ezt politikai szinten kéne tisztázni. Aztán a különböző áttételeket, illetve lehetőségeket tekintve úgy gondolom, hogy a hitel áttételi ágat kellene alkalmazni. Sukovics eh, képviselő. Eh, rész. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony valóban a legfontosabb kérdés Európában jelenleg az, hogy, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy versenyképesek legyünk globális szinten. Éppen ezért a PPP-k alkalmazása, a közszféra és a magánszféra együttműködése és a közös vállalkozások létrehozása egy olyan eszköz, amelyet tovább kell erősítenünk, növelni kell a tájékoztatást, és annak érdekében, hogy minél több vállalat, minél több személy eh, megfelelő információkhoz jusson e programok tekintetében. De ezen kívül nagyon óvatosan kell eljárnunk, meg kell válogatnunk a eh, szavainkat. Ha mondjuk az ECSEL közös vállalkozás említsük, akkor lehet, hogy a képviselők egyrészt nem is tudja, hogy miről van szó, és nem is áll itt például a napirend, hogy pontosan eh, miről is van itt szó. Azok, akik újak, nem is tudják, hogy ez mit akar. És hát akkor most gondoljunk bele, hogy mit értenek ebből azok, akik több ezer kilométerre az unió központjától élnek. Én most csak tényleg jó akaratúan szeretnék arra utalni, hogy azért a közember számára érthetővé kell tenni az üzeneteinket, hogy mindenki számára közérthető legyen az, hogy mit is akarunk elérni. Ezért fontos, hogy az újonnan belépők, az újonnan induló vállalkozások számára is hozzáférés biztosítsunk ezekhez a platformokhoz, akik bizony ebben a válságos időszakban jöttek létre, hiszen ez a válságos időszak bizony új vállalatok elindulásához is vezetett, és ezért fontos, hogy nyitott legyen ez a rendszer, hogy ezeket a vállalatokat is be tudjuk fogni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Karia de Campos kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném a az előadó úr munkáját üdvözölni. Én árnyék előadója voltam ennek a témának. Az üzemanyag cella és hidrogén technológiai közös vállalkozás témájának. Én is támogatom a nyitottság és az átláthatóság növelését. Nem hiszem, hogy itt a bizalmassággal itt probléma merülne fel. Az eljárást mindenképpen átláthatóvá kell tenni. És az időközi ellenőrzés szintén fontos hozzájárulás az Európai Parlament részéről. Én osztom az előadó erre vonatkozó nézetét. Aztán a természetbeni hozzájárulások kérdését is tisztázni kell még, annak érdekében, hogy, hogy itt nem merüljenek fel nehézségek. Aztán az újrahasznosítás kérdése, itt is lehet, hogy szigorúbban kellene eljárnunk. Ebben is csak támogatni tudom az előadót. És hát nyilvánvalóan stabilitásra kell törekednünk, ezek a partnerségek mindenképpen jó kiindulási alapot képeznek, ahhoz, hogy a kutatás és a vállalkozások közelítsenek egymáshoz, de hát a partnerségek súlypontja eh, nem feltétlenül abban rejlik, hogy többlet finanszírozást igényel az, az együttműködés, hanem arról van szó, hogy együtt működnek, nem plusz források bevonását, hanem hogy együtt dolgoznak ami az üzemanyagcellát és a hidrogén technológiát illeti. Hát a ma délelőtt során még egyszer hallhattuk, hogy milyen jelentőséggel bír ez a technológia. Európa komoly előrelépéseket tesz ezen a téren, de hát a Japánban és Kínában nagy a konkurencia, akik nagyon gyorsan haladnak és fejlődnek ezen a téren. Éppen ezért üdvözöljük ezeket az intézkedéseket, úgy gondolom, hogy a jelentés megfelelő irányba mutat, és összességében támogatni tudom Panajotus úr javaslatait. Köszönjük szépen Correro de Campos úrnak. A bizottság képviselője kapja meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. És először is szeretném üdvözölni azt a széleskörű támogatást, amelyet itt a csomag kapcsán megfogalmaztak a résztvevők, és eh, Éler úrnak teljesen igaza van, ezt így kéne folytatni. Illetve azt is jónak tartom, hogy a a jelentés kiemeli a férfi-női esélyegyenlőséget, illetve a hozzáférhetőséget, az átláthatóságot az új résztvevőknek a belépési lehetőséget. Ne legyen ez egy zárt klub, mert az negatívumként jó ideig jelen volt. Aztán a, valóban az egyszerűsítés igény felmerül, illetve úgy gondolom, hogy az előadók és az árnyék előadók hatékonyabbá teszik a szöveget a javaslataikkal. Néhány konkrétumra szeretnék visszatérni, illetve kommentálnom az elhangzottakat. Az Európai Bizottság keményen azon dolgozott, hogy az úgynevezett második generációs közös kezdeményezéseket kidolgozzuk, és ennek keretében tovább fejlesszük a megoldásainkat, harmonizáljuk a modelljeinket a közös technológiai kezdeményezések modelljeit. Aztán arra törekedtünk, hogy ne legyenek átfedések lehetőleg az alapszövegek, illetve a keretprogram rendelete között és a delegált jogi aktusok vonatkozásában, mert ez aláásná a jogi biztonságot, amelyet kialakítottunk a 209-es cikkel, illetve a mentesítéssel szeretnék röviden foglalkozni. Egy kicsit szakmai lesz, amit mondok, de elnézést kérek, erre szükség van, úgy gondolom. Vonjuk le az első generációs tanulságokat, a közös kezdeményezések túl bürokratikusnak bizonyultak, és nem alkalmasnak a PPP keretben. Tehát ezt el is mondták az ágazati résztvevők. Úgyhogy egy testre szabott, úgynevezett 209-es cikket vezettünk be éppen ezért a rendeletbe. 50%-kal kevesebb az előírás, illetve nagyobb rugalmasságot biztosítottak a létszámra, a projekt irányítási, vezetési kérdésekre, tehát sokkal jobbnak tartjuk ezt az irányítási modellt. És úgy gondolom, hogy az alapvető jogszabályokra is kedvezően hat ez vissza. A pénzügyi rendelet 60-as cikkéről szeretnék még röviden szólni, ami a mentesítést a bizottsági ernyő alá sorolja. És ez bizonytalanná tette egyes kollégák felfogása szerint a helyzetet, illetve a Kont bizottság szerint is szeretnénk ezt a bizonytalanságot megszüntetni, úgyhogy a kezdeményezésekkel foglalkozó igazgatókkal, az ágazati résztvevőkkel felvettük a kapcsolatot, és ők arról biztosítottak bennünket, hogy teljes mértékben támogatják a 209-es cikk alkalmazását, sőt azt mondták, hogy a 208-asra kellene hagyatkozni, ami rendkívül nehézkes, bürokratikus mellesleg, és főleg szabályozó hatóságok számára, és nem PPP-k számára készült, akkor az plusz terhet jelentene számukra arról nem is szólva, hogy késleltetni az intézményi folyamatokat is. Tehát a találkozási pontokat lekésnénk, és ez fontos, hogy ne legyen így a választások közelettével. Tehát az administratív terheket is könnyebbé kell eh, tenni, és úgy látom, hogy egyes tagállami kezdeményezések további tanácsadói testületeket vonnának be, ezt el kéne kerülni, aztán ne eh, legyenek átfedések az adatszolgáltatásban, itt kis struktúrákról, korlátozott létszámmal működő kezdeményezésekről eh, van szó, és segítsük a munkájukat az adatszolgáltatás könnyítése útján is. Aztán a költségvetés természetesen egy kritikus kérdéskör, az innováció, a Horizon 2020 keretében egy új dimenzió, és fontos az ágazat bevonása. Az ágazat, illetve az iparági szereplők nélkül nincs innováció, így nem kerülnek a megoldások piacra. És szeretnénk a tőkeáttételi hatásokat is biztosítani. A magánszektortól várunk több K plusz F befektetést. És ezért is törekedtünk arra, hogy a kiegészítő tevékenységek is bekerüljenek a partnerség körében. Tehát itt plusz munkáról van szó, a közös kezdemény mutatóan, és ezt várjuk az ágazattól, hogy az eredményekből piaci termék legyen. Visszatérve a költségvetésre, hogyha Koreper múlt heti vitáira visszagondolunk, akkor ezek ösztönző, bátorító eredményekkel jártak, közel kerültünk az eredeti bizottsági javaslathoz, tulajdonképpen a projekt szinte változatlanul maradt, részletek két-három ponton módosult, csak mínusz 5% jelent meg, és eh, ahogyan hallhattuk, ne legyen fűnyíró elf, hát mi azt gondoljuk, hogy legyen csak jó magas a fű helyenként. Úgyhogy Kárvályó asszony, illetve Hele és András Barea arra hívták fel a figyelmet, hogy a pénzügyi rendelkezések, illetve a két eszköz összehangoltsága meg, hogy valósuljon, a rendeletben ezt biztosítottuk. Aztán Rübik úr arra hívta fel a figyelmünket, hogy az adminisztratív költségek különkezelendők és itt átlagban 5%-os mértékről beszélhetünk. Néhány konkrét kezdeményezéssel összefüggő dologra szeretnék kitérni. Az IMI 2 tekintetében. Úgy látjuk, hogy óriási társadalmi igény van erre a tevékenységre, tehát nem szabad szűkíteni a pénzügyi keretet. A orvosi képalkotási megoldásokat nagyon sürgősen fejleszteni kell, tehát folytatni kell ezt a munkát. Aztán a tudományos panel az IMI 2 esetében szintén egy nagyon fontos eredmény, és mivel komoly kihívásról van szó, ezt mi teljes mértékben támogatjuk is. Ne legyen nehézkes tanácsadói szerkezet persze, tehát ezt megfelelően kell meghatározni. Aztán a KP-k, a teljesítménymutatók, a megállapodásban kidolgozandók, és fontos, hogy ne csempészük vissza a komitológiát a tagállami munkacsoportbeli résztvevők útján. Aztán a Tiszta Égbolt 2-es kapcsán Krisztián Élert biztosíthatom, hogy a Horizont 2020-szal maximálisan összhangban vagyunk, hiszen az utolsó pályázati kírás 2020-ban jelenik meg. Tehát ennyi. Aztán a közlekedési fejezetben szerepel az erre vonatkozó költségvetési tétel is, de ez egy hosszabb téma. Aztán az Excel ügyében biztos, biztosak lehetnek abban, hogy minimális a szabályozás, a KKV-k maximálisan részt vehetnek, és egy kicsit magasabb administratív keretet is biztosítottunk, ahogy Rübik úr említette. Köszönöm szépen, és jó magam, illetve a kollégák is rendelkezésre állunk, a kérdésekre választ adunk. Köszönöm. Most pedig megadom a szót az előadóknak, de előtte Údi úrnak lenne egy keresetlen kérdése. Igen, köszönöm elnök asszony, az Európai Bizottság figyelmét hívnám fel arra, hogy a mentesítések kapcsolatos bürokrácia ügyében nem a mentesítés okozza a bürokráciát, hmm. Nem. A, egy fél napjába kerül a, a, az ügyvezető igazgatónak, hogy az előadóval tárgyaljon, és a szemvőszéknél egy auditor kis munkára van szükség. Nem a bürokráciát, nem ez okozza, hanem az, hogy az állami adórendszereknek kell megfelelniük a részvevő cégek, nem egy magánadózási rendszerben kell elszámolniuk, ez okozza a nagy nehézséget és bürokratikus terhet. De az, hogy a szemvőszék, illetve az Európai Parlament politikai és költségvetési ellenőrzést nem tud gyakorolni, hanem csak egy auditort, magánauditort bízunk meg ezzel feladattal ilyen óriási összegeknél cégek vonatkozásában, szerintem ez óriási veszélyt jelent magában. Rendben, első előadónknak adom meg a szót Madurel asszonynak 5 percben. Para decir simplemente que... Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönet a kollégáknak is, illetve a bizottság képviselőjének is. Köszönöm valamennyi észrevételt, a általános észrevételek, amelyeket figyelmesen meghallgattam, ezeket köszönöm, de köszönöm a konkrét megjegyzéseket is az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezéssel kapcsolatban, amely témának ugye én vagyok az előadója. Különböző észrevételeket hallhatunk a jelentésemmel kapcsolatban, mindent figyelembe vettem, ami elhangzott, a leg, legtöbb esetben nem lesz nehéz ezeket átvenni és belevenni a jelentésembe, de egyik másik megjegyzés tekintetében még hosszabb beszélgetésre lesz szükség. Először is fontos kérdés, hogy a költségvetési csökkentés, reméljük, hogy erre nem kerül sor, de hát a tanácsi költségvetési csökkentési javaslatoktól függ ez. Különböző előadókkal beszéltünk, beszéltünk, a csúcs teljesítményekről és a, a hatékonyságról meglátjuk, hogyan tudunk itt a legjobban eljárni. Remélem, hogy nem lesz szükség erre a csökkentésre, de azért már előkészítettük a, a helyzetet erre. Aztán Ódi úrtól is érkeztek kérdések, természetesen természetesen inkább a 185-ös cikk alapján jártunk volna el, mint a 157-es cikk alapján, ahol ugye konzultálják a, a parlamentet. Természetesen valamennyi közös technológia kezdeményezés saját szabályrendszerrel rendelkezik. Természetesen jobb lett volna, hogyha a részvételi szabályoktól nem térünk el, de a megállapodásnak ez is részét képezi. és hát a parlamentnek így is nagyobb beleszólása van ezekben a projektekben, mint az első közös technológiai kezdeményezések esetén. Hiszen feltámozáson alapuló jogi aktusok alapján folynak ezek az eltérések, eh, és ezért a második generációnál már nagyobb a beleszólás a parlamentnek, mint az első generáció esetében. Hát ez csak egy áttekintése volt a jelentésünknek, de hát úgy gondolom, hogy ezeket a közös vállalkozásokat számos ülésen részletesebben is megvitattuk, már a Horizon 2020-as program kapcsán is megvitattuk ezeket itt, amit említettük is, az első generációs közös vállalkozásokra volt szó, szóval szeretnénk az, azokkal kapcsolatos viták eredményeit most hasznosítani annak érdekében, hogy a Horizont 2020-as rendelkezésekkel össze tudjuk hangolni a jövőbeli projekteket. Ebben a szakaszban járunk, tehát én minden ezzel kapcsolatos észrevételt feljegyeztem, és a tanács és a bizottság a jövőben továbbra is együtt fogunk működni, annak érdekében kompromisszumra jussunk, olyan kompromisszumra, amely mindenkinek megelégedésére szolgálhat. Én eddig nagyon elégedett vagyok, és nagyon problémákat nem is látok. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Fanny Szeroly úr Volom zsó, met alle... Eh, Eh, over te spreken, omdat je dan ook... Természetesen eh, nagyon is észszerűt közösen kezelni a közös vállalkozásokat, hiszen azonos problémákat vetünk föl, és így hatékonyabban tudunk eszmét cserélni. Itt érdekes ugye a parlament eh, kompetenciája, itt fontos, tehát a költségvetési szempontból is ez, másfelől pedig az is fontos, hogy a gazdasági szereplők részvételére is utaltak a kollégák. Európa a tudomány területén valóban nagyon magas szinten állt az elmúlt években, azt is meg kellett állapítanunk, hogy a, a kutatás nem találja meg az utat a gazdaságba, az ipar nem veszi át a kutatási eredményeket. Mindig arról beszélünk, hogy növeljük a versenyképességet, mm, felmerül a kérdés, hogy euróban lehet-e azt mérni, vagy sem. De hát vannak ezek a modellek, amelyek amelyek olyan projektekkel foglalkoznak, amelyek valóban azt céloznák, hogy a gazdaságot, az ipart is jobban bevonjuk, hogy exportra tudjunk termelni, hogy a tudásunkat exportra tudjuk váltani, hiszen aki nem exportál, az éhen fog maradni előbb vagy utóbb. Éppen ezért örülök, hogy most már sikerül egy kicsit jobban bevonni a gazdasági szereplőket. tajáni biztos úr javaslata is ebbe az irányba mutatnak, és a márciusi csúcson is fognak erről tárgyalni az Európai Tanácsban, ott is az ipar, az európai ipar versenyképessége lesz a téma, és ezek a nyers gyémántok, ezek a projektek mindenképpen tovább kell, hogy még fejlődjenek, és a kommunikáció is nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Aztán nagyon sokszor elhangzott a tőkeáltétel kérdése, illetve az áttételi hatás kérdése. Én ugye a regionális szakbizottságból érkeztem, itt több mint fél beszéltünk a, arról a véleményről, amit ezen szakbizottság számára készítünk. Nem szeretnénk felhigítani a szabályozásokat, és gondolok itt most a projektek területi kategorizációjára, de hát azért itt nagyon sok lehetőséget kínálunk valamennyi régió számára az új tagállamokban is. Az új tagállamok a biolapú iparágak erőteljesebben vannak jelen, és a vidéki eh, régiók számára az óriási lehetőséget jelenthet. Itt nem csak a vezető régiókat érinti, hanem arról van szó, hogy mindenhol ezt a tudást eh, eh, kamatoztatni tudjuk, ehhez kérjük a támogatást. Egyébként pedig csak el tudom ismételni azt, ami már elhangzott az általános kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Éler kolléga kapja meg a szót. Végül is mit csinálunk? mihez kezdünk ezzel. Van egy gyakorlati, meg egy politikai vonatkozása ennek. A politikaiból kiindulva azt szeretnénk látni, hogy a bizottság és a tanács egy csomag keretében eh, törekedjen megállapodásra ebben az ügyben. Ez nyilván rugalmasságot feltételez a bizottság és a tanács részéről, gyakorlati előnyökkel járna a dolog, mert a konzultáció szakasz után rátérhetünk mindjárt a delegált jogi aktusokra és ennek a struktúrája olyan lenne, hogy másképpen komoly kihívás áprilisig előállítani ezt a csomagot. Tehát ezt egyfajta beágyazott vagy integrált módon kezelve, én úgy gondolom, hogy gyors megoldásra juthatnánk. Aztán hogy hogyan tudjuk ezt egyeztetni, milyen struktúrában meg kell vizsgálni az emelő hatásokat, illetve az egyszerűsítést, az irányítást, és aztán ebben a struktúrában következne a mentesítés. Ezt előadókkal, illetve a tanácssal, a bizottsággal is el tudjuk képzelni munkamódszerként. A gyakorlatot tekintve a mentesítés dolgában én úgy gondolom, hogy a megállapodás a pénzügyi rendeletekben már létrejött, úgyhogy a parlament itt nem érvényesült a maga álláspontjával, de úgy gondolom, hogy igaza van a kollégának, annak, hogy amennyiben ezt kiveszük belőle, az éves mentesítésben ennek különböző kihatásai lennének a vonatkozó szabályokra, ami komplikálná a dolgot, de szét lehet választani a kettőt, könnyebb szabályokat is adhatunk nekik, és ezzel együtt egy külső mentesítéshez is fordulhatnánk. Tehát csak meg kell vitatnunk, egyeztetnünk kell. Aztán másodszorban a költségvetést illetően. Én nem úgy gondolom, hogy az egyes előadók sem a bizottság, sem a tanács nem rendelkezik arra felhatalmazással, hogy maguk nyírbáljanak eseti jelleggel. És a tiszta égbolt ügyében a közösségi, illetve közlekedési költségvetés szabályozza ezt. A Shift to Rail, a Cézár szintén így működik, illetve az 5-ös, 6-os szinteknek a szabályozása is erre mutat, tehát viszonylag közeli, és a 2-es, 3-as kutatási szintet kell inkább finanszírozni, mégpedig arányos megoldással, és ez az arányosság a költségvetésre vezet vissza. És az átfogó stratégia tényleg arról szól, hogy hány tojást tegyünk az egyik kosárban, hányat hagyjunk a másikban. Átfogó egyeztetésre lenne szükség a tanácssal, illetve a bizottsággal, hogy ne vonuljunk vissza a magunk elefántcsornyába, csornyába, eh, tornyába, és ne harcoljunk kiki a maga külön költségvetését, hanem inkább a közös kezdeményezések és a PPX szükségletei kéne, hogy visszatikröződjenek a költségvetésben. Tehát ne a nyírbálás legyen a lényeg, hanem az arányosság. Ez lebegjen a szemünk előtt, és ez vezethet egy olyan irányba, ami a csomagot elfogadhatóvá teszi áprilisra. Tehát intézményi oldalon az álláspontok úgy gondolom, hogy alapvetően működőképesek, és végül azt mondanám, hogy szerintem a bizottság valóban jó munkát végzett. A félidős jelentésből levonták a tanulságokat. Tehát nem csak arról van szó, hogy mi panaszkodtunk folyamatosan, hanem valóban jó lett a javaslat. És legvégül úgy gondolom, hogy az előadók, illetve az árnyék előadók közös megbeszélésén, ott, ahol én minden néppárti javaslatról áttekintő képet adtam, ezek horizontálisan is olvashatók, mert az fontos lenne, hogy elkerüljük, hogy minden frakció a maga felelőseivel vigyen egy-egy közös kezdeményezést. Tehát a parlamenten belül kellene hatékony struktúrát kialakítani, és így tudjuk gyorsan lezárni a feladatot. Hogyha a bizottság és a tanács is felveszi ezt a tempót, akkor januárban, februárban meg lehetne vitatni, végére is érhetnénk ennek. Aztán egyeztethetnénk a delegált jogi aktusokat, és március végére végezhetnénk az egésszel, és én szerintem ezzel a csomag megállapodás létre is jönnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Rübik úrnak adom meg a következő előadóként a szót. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen már minden elhangzott. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a kiváló együttműködését, és azt gondolom, hogy itt nagyon jó struktúrát fogunk találni, amely az itt érintett területek számára jövő a jövő számára jó esélyeket kínálnak a növekedés szempontjából is. Köszönöm szépen. Grazie, la parola. Köszönöm. Pána Jotov úr kap szót. Prezident. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadómnak, Tosnovszki asszonynak, Prezina és a Kampos uraknak. Köszönöm a kiváló észrevételeket, a támogatást. Köszönöm, hogy ezt a fontos projektet támogatták. Vittorio Pródiónak is köszönetet mondanék rendkívül sokat segített nekem egy közös rendezvényen, ahol a hidrogén technológiáról volt szó. Ezt közösen szerveztük, ezt a rendezvényt. Köszönetet mondanék ezen kívül az Európai Bizottságnak is a részletes mély elemzésükért, és hogy megerősítették azt, hogy bizony közös irányt szeretnénk követni a jövőre nézve. Presina úr szintén komolyan hozzájárult a munkához, utalt arra, hogy nincs elegendő nagy vállalat az üzemanyagcella és a hidrogén technológia területén, tehát itt fontos a tájékoztatás javítása, informálnunk kell a legújabb fejleményekről, az eredményeinkről, remélem, hogy jövőben ezeket a kommunikációs nehézségeket sikerül leküzdenünk. Úgy gondolom, hogy az üzemanyag cellával kapcsolatos technológia a zöld jövőnk szempontjából egy fontos technológia lehet. Ez a zöld, környezetbarát fűtőanyagunk, üzemanyagunk lehet a jövőben, amelyet foszilis üzemanyagok helyett felhasználtunk. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság kapja meg a szót. nem tudom, hogy a Ódi kolléga kérdésére tud-e válaszolni. Köszönöm, Elnék asszony, csak nagyon röviden a mentesítéssel kapcsolatban szeretnék a lehető legvilágosabban e, fogalmazni, hogy segítsek a vitán, és eh, megoldást találjunk. Először is az ipar és a JTI a 209-es cikkkel kapcsolatban írt ezt, tehát tudjuk ödön ezt a levelet a mentesítéssel kapcsolatban. Az Európai Bizottság mentesítésében szerepel majd szerepelnek majd a közös technológiai kezdeményezések, így tehát lesz átláthatóság bizonyos fokú legalábbis. A pénzügyi rendeletek azonban nem teszik lehetővé, hogy ez a mentesítés közvetlenül a 209-es cikk értelmében a JTI-ok alatt történjen. A pénzügyi rendelet átdolgozására lenne szükség, amely sajnálatos módon több évig tartana, vagy el kellene térnünk a pénzügyi rendelettel, amit az Európai Bizottság nyilván eh, nem javasolhat. De remélem, hogy ezen a problémán majd tudunk eh, javítani. Stamattinata ricordo che Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a délelőtre kitűzött feladatainknak a végére értünk, és a módosítók előterjesztésének a határideje december 4-e szerda dél. És szeretném még bejelenteni, hogy délután három órakor folytatjuk, de egy Háromkor folytatjuk az ülésünket, és négykor a Cezár, illetve a PPP témakörben tartunk vitát. Köszönöm szépen.